Kedves kollégák, mindenkit kérnék, hogy foglaljon helyet. Megnyitom az ülést, megnyitom a szakbizottsági ülésünket. Nagyon sok minden van a napi renden. Nézzük akkor a napirendet, mindenkit arra kérnék, hogy fogadja el a napirendet, de előbb egy dolgot még szeretnénk módosítani Gardia Zabál asszony kérésére ugyanis azt kérte, hogy az ő jelentését az esélyegyenlőség tekintetében rögtön az elnök közleményei után vitassuk meg. Hogyha ez mindenki számára elfogadható, akkor ilyetén módon módosítani fogjuk a napi rendet. Volt ma délelőtt koordinátori ülés, kijelöltük az előadókat, az általános költségvetéssel kapcsolatos szöveget Greszle asszony kapta, mint előadó a Költségvetési Szakbizottság nevében. És mivel közös munkáról van szó a Kokobu szakbizottsággal, ezért ők is kijelöltek egy előadót, Esvers urat. Ő lesz tehát a társ előadó ebben a tekintetben. Ezen kívül kijelöltük az előadót a jövőbeli perspektívák kapcsán a kohéziós politika technikai aspektusáról, és ezt az elnök kapta meg. A partnerek bevonása és a strukturális alapok témakörében véleményt kell elkészítenünk. A néppárt kapta meg ezt a témát. A szakbizottságunknak három instrumentumról is véleményt kell majd mondania a külső beruházási tervek kapcsán. Az FSD kapta meg, illetve elnézést mondja az elnök, a szocialisták kapják ezt a témát a fenntartató fejlődési alapról a teves szakbizottsággal karöltve. és Guardia asszony kapja majd ezt a témát a szocialistákon, szocialistáktól. Georgieve asszony távozásáról is mesélnünk kell, vagy beszélnünk kell majd, illetve a meghallgatásról, az utódjának a meghallgatására akkor kerül majd sor, hogyha a jelenleg folyamatban lévő költségvetési folyamatokat lezártuk. Ami a missziókat, delegációkat és meghallgatásokat illeti a 2017-es évre nézve, itt némi módosításra került sor az eredeti tervhez képest. Ugyanis volt egy észak-ír tervünk a türkisz hét alatt július végén, de ezen a héten nincsenek ülések az ír parlamentben, éppen ezért májusra előre hoztuk ezt az utazást, és a palesztin utazás, amely ekkor lett volna, átkerül júliusra. A meghallgatásokat kiegészítettük plusz egy meghallgatással, amely a Brexit következményei témakörben kerül majd megszervezésre. A parlament közi hét január 30-31-én és február 1-én kerül megrendezésre, és javaslatot is tettünk a plenárisra, a saját források, tulajdonképpen ez a Monti jelentés nyomonkövetése lesz, ami addigra elkészül. Ami pedig a műhely munkát illeti, ez még függ a bizottságoktól természetesen. Az Amploa, az Econ és a Budget szakbizottságok kerültek bevonásra. Nekünk a Költségvetési Szakbizottságnál lesz majd egy külön műhely munkánk, amely a többéves pénzügyi keretről szól. Itt ezen a workshopon belül a többéves pénzügyi tervről fogunk beszélni, illetve az egyszerűsítésről és az omnibus terv következményeiről vagy kihatásairól. Végezetül pedig a Krem Bradley-vel megkötendő szakértői szerződésről kell szólnunk. Itt nem fogunk kérni a 123. cikk értelmében külön meghallgatást. Ezeket a döntéseket hozta meg a koordinátorok ülése, ezeket szerettem volna itt megosztani a kollégákkal és akkor tovább is léphetünk. ez a asszonynak adom meg a szót, mert előre hoztuk az ő napirendi pontját, az uniós források a nemek közötti egyenlőség tekintetében témakörben, tehát ez következik most. Muchas gracias, presidente, y lo primero pedir disculpas. Köszönöm, Hának úr. Először is elnézést szeretnék kérni, hogy az utolsó pillanatban kértem a napirend megváltoztatását, de sajnos az ülés egyik részén nem tudok részt venni, egy másik találkozón kell majd részt vennem, és ezért szerettem volna most bemutatni ezt a véleményt, tehát még egyszer köszönöm elnök úr ezt a módosítást. Itt EU-s forrásokról van szó, a nemek közötti egyenlőség elérése céljából, és nem tagadhatjuk, hogy az Európai Unió sokat tesz a nemek közötti egyenlőségért, az alapvető jogok kártája keretében is. Elismerjük az EU ez irányú erőfeszítését, hogy elérje a nemek közötti egyenlőséget, azonban ez a lendület az elmúlt években nem bizonyult elégségesnek. És hogyha elolvassuk a Világgazdasági Fórum legutóbbi jelentését, amely a bér szakadékot elemzi, akkor 2008 óta nem csak, hogy nem javult a helyzet, hanem még visszalépés is történt. Tehát most 118 évre lenne szükség a jellegi adatok szerint, hogy a nők és a férfiak közötti bérkülönbség megszűnjék. A múlt héten Izlandról érkeztek hírek, mert egy tanulmány szerint egy 8 órás munkanap esetében azt láthatjuk, hogy a nők a munkaidők egy részében úgymond ingyen dolgoznak a kialakult bér szakadék miatt, és emiatt volt egy 14 órás sztrájk is Izlandon. A nők kijelentették, nem óhajtanak ingyen dolgozni. Ez tett a bérszakadék kérdésköre, de más problémák is vannak. Hánykor kezdenek dolgozni? 8 órakor. November 7-től úgymond nem, nem dolgoznak már a nők. Euh, pour démontrer quelle est l'importance de ce sujet, en pleine conciliation budgétaire, on ne peut pas. Euh, Hommage soit euh, rendu à toutes les femmes ici présentes. Qui... Tisztelettel adózunk azon nők elők, akik eh, már hétfő dél után óta is dolgoznak itt. Ahogy mondottam, nem csupán egy bérszakadékról van itt szó, hanem a teljes bánásmódról a nőkkel szemben tett, szociális igazságosság kérdése. Ez nem csupán gazdasági vagy verseny képességi igazságosságról van szó. Van egy Eurofund tanulmány, itt 170 milliárd eurós összegről esik szó, amely a veszteség összege lenne a nők és a férfiak nem egyenlő gazdasági kezelése miatt. Fontos most ezekre a számadatokra utalni, Számos nemzetközi szervezet hangoztatja, hogy mérlegre kell tennünk ezeket a szempontokat, és meg kell szüntetnünk ezeket a hiányosságokat, amelyek még a 21. században is fennállnak. Nos, én csak a kontextust óhajtottam most itt röviden bemutatni, amikor ugye itt a nők és férfiak közötti egyenlőtlen bánásmódról szólunk. Én azt kérem, hogy a, spec, hogy a költségvetési tételek jelöljék meg a nemekkel kapcsolatos célokat, és azt is kérem, hogy az EU által finanszírozott projekteknek legyenek nemek szerinti speciális mutatóik, hogy jobban ki lehessen választani az adott projekteket, és mindezen mutatókat a monitorozás és az értékelés szakaszában is tartsák szem előtt. Itt ugye 6,71 milliárd euróról van szó, amely a nemek közötti esélyegyenlőség célnak elérésére van számva, de ezen összeg növelésére van szükség a következő több éves pénzügyi keretben. Itt mindenféleképpen megfelelő összeget kell a költségvetésből az esélyegyenlőség kérdéseire foglal, fordítani 2020-tól kezdve. Itt ugye nem csupán az idevágó politikákról van szó, hanem ezen szándéknak, az esélyegyenlőség elérésére irányuló szándéknak konkrét eszközökben is meg kell jelennie, és a költségvetés eszközként kell, hogy szolgáljon ezen cél elérésére. Várom kommentárjaikat, hozzájárulásaikat, hogy ezeket be tudjam illeszteni véleményembe, amely majd reméltek csökkenti ezt az esélyegyenlőtlenséget. Köszönöm az előadást. Most megnyitom a véleménycserét, Klermodi asszony. Köszönöm szépen. Felhasználom az alkalmat arra, hogy az írásos véleményhez hozzászóljak. Ez az én jelentésem is, hogy így mondjam, és nagyon is üdvözlöm ezt a véleményt. Gyakran előfordul, hogy az EU alapok, az egyetlen alapok néhány tagállamban, amelyek a nemek közötti egyenlősségre összpontosítanak. Ugyanúgy az EU-ban szép szavakat mondunk, de azután nem alkalmazunk ezeket a gyakorlatban. A gyakorlat nem mutatja mindazt, amiről beszélünk. Éppen ezért ezt a véleményt nagyon is üdvözöljük, egyrészt azért, mert világos, másrészt pedig specifikus, azt illetően, hogy milyen lépéseket tehetünk itt. Olyan lépéseket, amelyeknek eredményük is van, és meghozzák a nemek közötti egyenlőséget, ami megmutatkozik az EU költségvetésében is. Köszönöm. Köszönöm asszony elmondta mindazt, amit mindannyian nagyon is gondolunk. Gádia Zabál asszony, asszó, Judi asszony kiemelte, hogy sokszor a beszéd, a szavak és a tettek között nagy különbség van, és ez nem csak a politikusok közötti egyenlőséget jelenti férfiak nemek a férfiak és a nők vonatkozásában. Köszönöm. Azt hiszem, hogy kicsit tovább kell gondolkodnunk közösen egy bizonyos ponton, azaz, hogyan lehet a gender budgetinget konkrét módon megvalósítani. Mindig látom ezt, mint a parlament követelését, és osztom is ezt a véleményt, helyes ez. De hogyha én mint a költségvetés jelentéstevője körül kérdezem az embereket ezt illetően, megkérdeztem a kollégákat, akik jól ismerik ezt a területet, hogy konkrétan mit lehet itt tenni, mit jelent a gender budgeting konkrétan? Hogyha ugye megnézzük itt a számadatokat, és ezekkel dolgozunk, a 2017-es politikai elérendő célok tekintetében mit jelent ez? Kicsit tanástalanul állok a kérdés előtt, mert az a kérdés, hogy itt mit lehet pontosan tenni, ez nagyon messzire mehet, persze absztrakt módon gondolkodhatunk, kérhetünk olyan dolgokat, amelyek javítják a nők helyzetét, de mit is jelent ez konkrétan, pontosan? Például a helyi tömegközlekedést kellene használni, mert sokkal kevesebb nőnek van saját autója, mint férfiaknak, tehát ez, ők a tömegközlekedésre vannak utalva, tehát hogyha ezt fejlesztjük, akkor gender budgetinget valósítunk meg. Jó. Na most hogyan lehet európai szinten gender budgetinget megvalósítani? Nos, mint kérdés felvetés, az zavar itt engem, hogy ugye itt egy tanulmányal foglalkozunk itt a szakbizottságunk részéről, de talán egy kicsit többet kellene foglalkozni azzal, hogy akár egy kutatás keretében példákat gyűjtünk a tagállamokból, vagy más OECD államokból, ahol például példaszerűen sikerült ez. Én szívesen megvalósítanám mindezt, de kicsit hiányzik a képzelőerőm ahhoz, hogy ezt az általános helyes felhívást, a gender budgetinget hogyan lehet konkrétan megvalósítani a politikában? Hogyan lehet ebből konkrét költségvetési politikát készíteni, úgymond? Ami a munkatársak díjazását illeti, Szerintem nincs diszkrimináció a férfiak és a nők között a parlamentben és az EU-ban. Ezt feltételezem. Döpré úr, aki 2016 2016-os költségvetési előadó, nincs diszkrimináció? Biztos, hogy van, elnök úr, de nem volt mandátumom arra, hogy ennek utána nézek. Hát nem látható ezt eddig még nem vettük tudomásul, vagy nem jutott tudomásunkra. Mindannyian osztjuk a teljes egyenlőség célkitűzését, teljes egyenlőség minden területen, ami a nőket és a férfiakat illeti. Teljes mértékben támogatom azokat az orientációkat, irányvonalakat, amelyeket Gergezabál előadó asszonyunk meghatározott. Van egy szemantikai megjegyzésem és egy tartalomra vonatkozó első. Mm, itt nem nemekről beszélünk, hanem egy másik kifejezést használunk a francia nyelven erre, de itt van egy olyan meghatározott, hogy szex-specifikus indikátorok. Itt pedig a nemek szerint megoszló indikátorokról beszélünk. Hogyha ezek specifikusak, akkor a francia nyelvben egy másik kifejezést kellene használni, nem a szex, hanem a genre kifejezést. Nem vagyok a szexológiának, vagyis a nemek kérdésének szakértője, de szerintem itt pontosabban kellene foglalkozni. Azután, ami a véleményt illeti, van itt tartalmi megjegyzésem. Az indikátor rockról van szó, az általános előadó is utalt erre, a nemek, nem specifikus indikátorok, az összes lépést illetően ezt alkalmazni kell, de ez a koncepció nagyon messzire elmehet, hogyha azt kérjük, hogy a program céljai és a program eredményei vonatkozásában alkalmazzuk, ez rendben van, de hogy minden fázisban és minden lépés vagy cselekvés ilyen, eh, mert vannak olyan projektek, amelyek egy sor különböző eh, lépést eh, tartalmaznak, jelentenek, akkor hogy minden egyes lépés akció esetén nem specifikus célokat kell meghatározni, mert ennek hatalmas bürokratikus akadályai lehetnek. Mondjuk az, hogy a projekt céljai ilyen és ilyen indikátorokat kell, hogy tartalmazzanak, és amikor végrehajtjuk a projektet, akkor ellenőrizzük, hogy ez megtörtént, de hogy minden lépés, cselekvés esetén ezt kell alkalmazni. Én úgy érzem, hogy ez lehengerelne bennünket, vagy ez megoldhatatlan feladat lenne, elnök. Ami a célokat illeti, mindannyian egyet értünk azzal, például, hogy egyszerűsítsük az eljárást, de hogyha a tenderezésnél, hiszen az EU az idejét a tenderezéssel tölti, és a költségvetést újra elosztja, hogyha mi plusz indikátorokat ehhez fűzünk, akkor ez hatalmas fejtörést okoz a dokumentáció és a tenderezés mellett. Szerintem egy általánosabb megfogalmazást kellene erre találni. Egy kicsit természetesebb megfogalmazást, ami magától értetődőnek vennének mindazok, akik menedzselik ezeket a programokat, intézik ezeket a programokat. Rádazábel asszony befejezésként. Köszönöm, elnök úr. Nem kértem szót még, hogy Muli kolléganőmnek válaszoljak. Mindannyian megértettük, hogy miről is van szó a kérdések után. Igen, mondja az elnök. Tehát egy tájékoztatási és magyar rázat probléma is lehet itt. Döpré úr az eredetében a fordítás gondjából adódik ez, mert ez angolul írták az eredeti gender specific kifejezést alkalmazták angolul, de ez nem másodlagos kérdés, mert minden egyes országban van erre egy megfelelő terminológia, és ezt tudatossá kell tenni, és a szóhasználatot egységessé kell tenni, harmonizálni kell ami az indikátorokat, mutatókat illeti minden fázisban. Nem arról van szó, hogy minden egyes etában még plusz bürokratikus lépéseket követelünk meg, hanem azokat a kritériumokat kell alkalmazni, amelyek az EU finanszírozási programjaiban benne vannak, vagyis a cél, hogy az egyenlőtlenséget csökkentsük. Ami pedig az EU költségvetésből szubvencionált programokat illeti, itt értékeljük mindig a hozzáadott európai értéket, és az EU költségvetésnek olyannak kell lennie, hogy hozzáadott értéket eredményezzen. És itt a nemek egyenlőségének politikájában ugyanez a cél. Mégpedig ennek olyan indikátorokon kell alapulnia, hogy tudjuk, hogy elő tudjuk segíteni az egyenlőséget, de nem kell minden mondatba, minden akció esetében még hozzátenni ezt a mondatot, hanem legyenek világosak a célok, legyenek indikátorok, mutatók, és minden programot az indikátorok, mutatók alapján kell lebonyolítani. Szeretném megismételni, hogyha nem elég világos a szöveg, mert látom, hogy ön erre utal, akkor erről még beszélhetünk. Nem kell itt különleges dolgokat kitalálni. A ifjúságpolitika, nőpolitika, európai politika esetén, stb mindig az eredményre kellene összpontosítani, és mindig kell, hogy legyen olyan mutató, indikátor, amely vezet, vezérel bennünket a lépéseink során. Rendben, akkor ebben megállapodtunk, és ezzel ezt be is zárjuk ezt a pontot. Kaptunk egy tanulmányt, egy külső iroda készítette. De valóban nagyon érdekes volt a konklúziókat meghallgatni, de amikor a az akciókról van szó, akkor egy kicsit zavarba van az ember. A módosításokat legkésőbb november 14-én 12 óráig kell leadni, és a Költségvetési Bizottságban a szavazás december 8-án lesz. Az illetékes bizottság január 25-én fog erről megnyilatkozni, és ez a bizottság a Nőjogi Bizottság. Köszönjük szépen előadónknak, Gárdia Zabál asszonynak. Nagyon érdekes volt ez a vita. Most pedig követjük a napi rendünket sorrendbe, mégpedig a következő pontunk a költségek az ügynökségek mellőzésének költségei a belső piac vonatkozásában a tanulmány és az egyik kollégám, kollégánk felügyelte, Jacques Malan fogja ezt a tanulmányt nekünk bemutatni. Köszönöm, elnök úr. Itt különböző feladatokat kell látni a Költségvetési Szakbizottságban, de az ünnepségek állandó jelentéstevőjeként jó ötletnek tűnt számomra javasolni ezt a tanulmányt, és nagyon örülök, hogy a koordinátorok is hasonlóképpen látták ezt. Kollégek, a költségvetés szakbizottság egy tanulmányt készítetett azaz, hogy milyen költségek keletkeznének, ha már nem lenne az Európai Unió, ez volt a tanulmány címe, azaz kiszámolták, hogy milyen igazgatási ráfordításokat vesz át az EU a tagállamoktól, és itt egy hatalmas összeg jött ki, itt ezer billióról van szó, legalább ezer milliárdról, ugye, Emlékezetem szerint ez volt az összeg, ennyit takarítanak meg a tagállami költségvetések, azért, mert az adatfeladatokat központi szinten az EU részéről ö, oldják meg. Ez volt tehát az alapelképzelés, hogy vizsgáljuk meg ugyanezt a kérdéskört az ünnepségek vonatkozásában. Én még a Költségvetési Szakbizottság fiatal tagjaként feltette nekem egyszer a egy tévés riporter a kérdést, hogy hol lehetne megtakarításokat elérni. Hát ez túlságosan nagy, nehéz kérdés volt, mert ugye általában nagyon észszerű elképzeléseink vannak, hogy mit mi át a költségvetési forrásokkal, és valamit egyszerűen megnyírbálni, elvenni. Hát nekem ez nem tetszett, úgyhogy az interjú végén ugye az jött ki, hogy az ügynökségek rengeteg pénzt visznek el, és kevés eredményt tudnak felmutatni. Hát azóta kicsit nyomon követtem ezt a témát, euroszkeptikusokkal is eszmét cseréltem ezt illetően. Itt egy önkényes követelés született, hogy az ügynökségeket meg kellene szüntetni, és mondjuk ez az érv, hogy túl sok van belőlük, hát ez nem túlságosan intelligens, szerintem meg kell vizsgálni, hogy vajon valamennyi ügynökség betölti a küldetését, de végeredményben nagyon is van értelme annak, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a, az ügynökségek valóban ellátják-e feladatukat, és ez valódi hozzáadott értéket teremt európai szinten. Ez volt tehát az alap elképzelése a tanulmánynak. Például a belső piacsal kapcsolatos feladatok esetében amely feladatokat jelenleg az ünnökségek látják el, mi lenne, ha a tagállami hatóságoknak kellene ezt ellátni, és a végén mindig kedvező számok születtek, én ezt nagyon érdekesnek találtam, és most várom a tanulmány beutatását. Monsieur Mellon va répondre à l'impatience de... Reméljük, hogy Jack Malán megválaszol majd a kérdésekre. Már is megkapja a szót. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, köszönöm, hogy meghívtak, és hogy bemutathatom azt a tanulmányt, amely az ügynökségek mellőzésének költségeiről szól a belső piac vonatkozásában. Először is szeretném elmondani, hogy nem véglegesek még ezek az eredmények, most fogjuk feldolgozni az adatokat, de úgy gondolom, hogy mindaz, ami már megjelent, ez az előzetes verzió, ez is mindenki számára érdekes lehet, tehát az is szerepel a szövegben, hogy pre-release. Hát az elkövetkezendő 15-20 percben szeretném elmondani, hogy milyen metodológiával készítettük el ezt a tanulmányt, hogy mi voltak ennek az eredményei, illetve hogy milyen következtetéseket vonhatunk le ebben a témában. Nézzük először is, hogy mik voltak a célkitűzések ezzel a tanulmányjal. Több célkitűzésünk is volt, először is megnéztük, hogy az Európai Unió ügynökségeinek működése milyen kihatása van az EU-s költségvetésre, illetve a tagállami költségvetésekre, és megnéztük azt, hogy vajon ezek a költségek máshogyan alakultak volna-e, vagy máshogyan alakulnának-e, hogyha alternatív megoldásokat dolgoznánk ki, és nem az EU-s ügynökségek oldanák meg ezeket a feladatokat, hanem nemzeti szinten kerülnének ezek megoldásra. Aztán másodszorban néztük a költségeket és hogy ebből mit nyerhetünk, ezek után pedig megvizsgáltuk, hogy milyen szerepe van annak, hogy az egyforma és harmonizált normák alkalmazását mégiscsak ezek az ügynökségek biztosítják a 28 tagállamban. Felvettük a kapcsolatot a nemzeti hatóságokkal, nemzetközi szervezetekkel és minden érintett féllel. hét ügynökséget vizsgáltunk, ezek itt szerepelnek a szlájdon, az EUIPO, az EASA, az EMA, az ECHA, illetve három pénzügyi felülvizsgálati ügynökség, az EBA, az ESMA és az EIOPA. Erre a hét ügynökséget terjedt tehát ki a tanulmányunk. Az elmúlt két-három hónapban végeztük a kutatásainkat, és igen, széles körű kutatásokat, illetve vitákat folytattunk le nemzeti hatóságokkal, ügynökségekkel, nemzeti ügynökségekkel, konkrét cégekkel, például az airbus Airbus-szal, illetve az Európai Gyógyszerügynökségek szervezetével. Röviden nézzük, hogy milyen metodológiát alkalmaztunk. Tehát az ügynökségek mellőzéséről beszéltünk, illetve az imént megemlítésre került, hogyha nem lenne az Európai Unió, annak milyen költség kihatása lenne. A metódus egy kicsit más a Cost of Non-Europe metódusához képest. Tehát mi nem azt vizsgáltuk, hogy mi történik, hogyha valamilyen feladatot nem végeznek el, hanem mi azt néztük, hogy ezeknek a feladatoknak mindenképpen meg kell történniük, csak azt néztük, hogy milyen költségekkel végzik el ezt az ügynökségek, illetve mi történne, hogyha az ügynökségek nem léteznének, és ezeket a feladatokat a tagállamoknak kellene elvégezni. Tehát kicsit más volt a megközelítésünk, vagy a módszerünk. Az első forgatókönyv, amit néztünk, a, a status quo, vagyis hogy nem változik semmi, hogy itt van ez a hét ügynökség, és ez működik. Az egyes számú menetrend a legjobb eset, ami hát úgy is megfogalmazásra kerülhetett volna, hogy a legkevésbé rossz eset, amikor az ügynökségek feladatait átveszik a tagállamok, de a szabályozási keret az megmarad, illetve a kölcsönös elfogadás is megmarad. Aztán a legrosszabb eset, a kettes számú forgatókönyv, az azt jelenteni, hogy nem marad meg a szabályozási keret, mert a kölcsönös elfogadás elve folyamatosan erodálódik, végül pedig eltűnik. Ebben az esetben a tagállamoknak külön-külön fel kellene építeniük ugyanazokat a struktúrákat, és azok a vállalatok, amelyek eddig az ügynökségekkel együtt működtek, most sok külön tagállami ügynökséggel kellene, hogy együttműködjenek, például, hogy mindenhol regisztráltassák magukat, minden egyes különböző Európai Uniós tagországban. És akkor most nézzük ezt a négy, illetve ezt a három különböző forgatókönyvet, illetve ezek közül is a kettő legérdekesebbet. Az alapforgatókönyv az, hogy megmarad ez a hét ügynökség. Megnéztük tehát ezt a hét ügynökséget, és azt találtuk, hogy több mint egy milliárd euró ezek éves költségvetése, ez körülbelül az összes európai ügynökség költségvetésének 13%-át teszi ki. Az viszont rendkívül fontos és érdekes, hogy ennek a finanszírozásnak a nagy része az Európai Uniós költségvetésből származik, és hogy ezek az ügynökségek nagyon sok esetben saját forrásokkal is rendelkeznek, például tagdíjak keretein belül, tehát valamilyen szinten eltartják magukat például az EUIPO és az EMA kitermeli a saját költségvetésének jelentős részét azoktól a tagszervezetektől, akiktől tagdíjat kér azért, hogy cserébe szolgáltatásokat nyújtson nekik. Ami pedig a pénzügyi ügynökségeket illeti, ez a három ügynökség ugye sokkal nagyobb függőségben van az Európai Unió költségvetésétől, az EBA, az ESMA és az EIOPA, ez 30 millió eurót jelentett csak az EVA esetében az Európai Unió költségvetéséből. De az is fontos, hogy tudjuk, hogy az Európai Uniós költségvetés nem száz százalékban terhelik ezek az ügynökségek, hanem sok esetben kitermelik a saját működési költségeiket legalábbis valamely, valamilyen arányban. Tehát, hogyha semmi nem változik, hogyha megmarad ez a hét ügynökség, akkor ezekkel a költségekkel kell számolni. Az ügynökségeket arra kell ösztönözni, hogy a produktivitásukat növeljék, ez pedig azt jelenteni, hogy egyre több termékkel, egyre több szervezettel dolgoznak együtt, ez körülbelül 5-10%-os növekedést jelent, ugyanakkor a költségeik sok esetben csökkentek. Volt olyan ügynökség, különösen a startup ügynökségek, amelyek még fiatalok, ahol költség növekedést tapasztaltunk az elmúlt évben. Nézzük akkor most az egyes forgatókönyvet. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy megmarad a keret, a jogszabályozási keret, viszont az ügynökségek által ellátott feladatokat tagállami ügynökségek vennék át. Úgy gondoljuk, hogy ez körülbelül 160-170 millió eurós éves többletköltséget jelentene, tehát az a tény, hogy átviszük ezeket a feladatokat tagállami hatóságokra, az óriási többletköltséggel jár, ugyanis sok tagállamban fel kell majd állítani ezeket az ügynökségeket, illetve már létező, létező ügynökségeknek és hatóságoknak plusz feladatokat kell felvállalniuk. Na most mindezek a pluszköltségek ugye nem egyformán oszlanának meg a tagállamok között. Hogyha megnézzük a repülőgép biztonságot, akkor az várható, hogyha nem lenne az európai ügynökség, akkor mondjuk Franciaország, Németország, vagy az Egyesült Királyság magára vállalná a felelősséget és a munkát, ugye a nagy repülős országok, ha fogalmazhatok így, akkor náluk nagyon nagy költségek jelentkeznének. Viszont vannak olyan esetek, amikor minden egyes tagállamnak, például a szabadalmak bejegyzésénél saját ügynökséget kellene felállítania, amely pluszköltségekkel járna. Tehát minden attól függ, hogy az adott ágazat, amelyel foglalkozott az ügynökség, mennyire jelentős az adott tagállamban. Meg kell tehát néznünk, hogy a különböző tagállamokra ebben az esetben milyen kihatása lenne az ügynökség megszűnése, mert ez nem egyenlő módon oszlana meg. És akkor most nézzük a második menetrendet. Tehát, hogyha nem léteznének az ügynökségek, Mondjuk képzeljük el, hogy a jövőben valamikor egyszer megszűnnek az ügynökségek, és akkor leomlik a közös szabályozási keret, folyamatosan elvész, egyre inkább elvész a közös, vagy a kölcsönös elfogadás, vagy a kölcsönös elismerés, és végül ez a rendszer teljesen szétmorzsálódik. Ez azt jelenteni, hogy egy szabadalmat például minden egyes tagállamban külön-külön be kellene jegyeztetni, külön tagállami hatóságnál vagy ügynökségnél. És ez nyilván mind a tagállamok, mind a vállalatok számára nagyon komoly költségekkel járna. Azt nem bontottuk le, hogy minden egyes tagállamban minden egyes ügynökség helyettesítése mennyibe kerülne, de az mindegyünk számára egyértelmű, hogyha egy terméket vagy egy szabadalmat számos tagállamban külön-külön kellene bejegyeztetni, akkor az sokkal több költséggel és bürokráciával járna, mint most, amikor ezt meg lehet oldani egyetlen közös ügynökségnél. Megvizsgáltuk tehát európai szinten ezeket az eseteket, és azt láttuk, hogyha egy adott vállalatnak minden egyes termékét minden egyes tagállamban be kellene jegyeztetnie, az körülbelül 500 milliótól 1 milliárd euróig terjedő többletértéket jelentene, és ráadásul még ugye a tagállamoknak is ki kellene fizetni ezt a körülbelül 160 milliárdot, amiből létrehozzák a saját ügynökségeiket. És ezen kívül még vannak rejtett költségek is az európai iparra nézve hiszen azt is nézni kell, hogy a tagállamoknak milyen pluszköltségei lesznek, illetve a vállalkozásoknak milyen pluszköltségei lesznek. És itt az a tény, hogy mondjuk egy vállalkozásnak nagyon sok különböző hatósághoz kellene benyújtania valami formanyomtatványt, hogy például egy tanúsítványt megkapjon, akkor ennek nagyon sok rejtett költsége is lesz. Az a visszajelzés, amit a különböző vállalkozásoktól kaptunk ebben a tekintetben, azt mutatta, hogy nagyon komoly többletköltséget jelentene számukra, hogyha termékeiket, szolgáltatásaikat, szabadalmaikat külön-külön tagállamonként be kellene jegyeztetniük. És azt is meg kell jegyeznünk, hogy sok esetben nem is számszerűsíthető, hogy mi történne az ügynökségek mellőzésével. Ez különösen igaz a pénzügyi területen működő ügynökségeknél, itt egy kicsit nehéz számszerűsíteni, hiszen nem tudjuk számszerűsíteni, hogy mit jelentene az, hogy mekkora nagy kincs vagy érték az, hogy az európai pénzügyi piac stabilitását biztosítják ezek az ügynökségek. Tehát ezeket a kockázatokat is meg kell néznünk, hogy milyen kockázatokkal járna, hogyha nem léteznének ezek az ügynökségek. Ezek az ügynökségek óriási szakértelmet tömörítenek, az EMA-nál például 4500 szakértő dolgozik, tehát itt egy óriási gyógyszeripari tudás gyűlik össze, amelyet, hogyha megszűnne az ügynökség, akkor nagyon nehéz lenne egybe tartani ezt a tudásanyagot, hogyha minden lebomlana, és hogyha mindent országról országra kellene kezelni. Ugyanez vonatkozik a repülésbiztonság témakörére is, ugyanis, hogyha visszalépnénk az ügynökség működésétől, akkor visszalépnénk oda, ahol az 1960-as években jártunk, hogy minden egyes tagállamnak külön kellene tanúsítania minden egyes repülőgép típust, amely egy harmadik országból berepül az Európai Unióba. És az európai repülőgép gyártók számára is nagyon komoly referencia és segítség az, hogy létezik az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség a különböző repülőgépek tanúsítási folyamataiban. És akkor még néhány szlájdot engedjenek meg, hogy bemutassak. Hogyha bezárnánk ezeket az ügynökségeket, akkor annak nagyon komoly kihatása lenne azon országok helyi gazdaságára nézve, ahol a székhelyük van ezeknek az ügynökségeknek itt tennél. A hét ügynökségnél, amit felsoroltam, 3500-an dolgoznak. Ezek a munkahelyek valószínűleg áttevődnének részben valahová, talán ide Brüsszelbe, de egészen biztosan nagyon sokan elveszítenék a munkájukat, és elvesznének munkahelyek, elvesznének funkciók, amelyeket eddig elvégeztek ezek az ügynökségek. Tehát, hogyha megnézzük azokat a szakértőket, akik most ennél a hét ügynökségnél dolgoznak, akkor nekik nagyon nehéz lenne új munkát találni, néhányuk talán átjöhetne ide Brüsszelbe, de a konkrét és közvetlen munkahely veszteség óriási lenne, kb. 3500 ember, és ezen kívül még a közvetett munkahelyek elvesztését is figyelembe kell venni. Az európai intézmények, illetve a bizottság számára, hogyha nem léteznének az ügynökségek, akkor ezeknek számos feladata nem a tagállamokra kerülne vissza, vagy nem a tagállamokhoz kerülne vissza, hanem a bizottsághoz. Hát a bizottság, az Európai Bizottság valamennyi plusz feladatot át tudna venni a jelenlegi gárdájával, de azért elég nehéz lenne mind a hét ügynökség minden feladatkörét átvenni a jelenlegi, igen, megszorított költségvetési keretein belül. Tehát a politika csinálás, a döntéshozatal elég nehezen működne egy ilyen szigorú kontextusban. És akkor most szeretnék még elmondani néhány következtetés, mint említettem, még nem zártuk le teljesen a tanulmány feldolgozását, de azért bizonyos következtetéseket már el tudok mondani. Mint ahogy említettem, az ügynökségek működése sokkal alacsonyabb költséggel jár, mint hogyha megszűnnének az ügynökségek, és ezek a feladatok átkerülnének vagy a bizottsághoz, vagy pedig a tagállamokhoz. És mint említettem, sok esetben nem is számszerűsíthető az, amit a tagállamoknak el kellene végeznie az ügynökségek helyett. Tehát az ügynökségek mindenképpen költséghatékony módon működnek. Természetesen egy kicsit szélesebb körben is kell majd vizsgálódnunk, mert egyelőre hét ügynökséget vizsgáltunk meg, és természetesen más nagyon fontos ügynökségek is működnek az Európai Unióban, többek között a illetve mások is vannak olyanok, amelyek komoly kihatással vannak a belső piac alakulására. Tehát egyelőre ezt a hét ügynökséget vizsgáltuk, de szükség lenne egy szélesebb körű tanulmányra, amely az összes ügynökséget vizsgálja. Köszönöm szépen! Köszönöm, uram, ezt az összefoglalót. Most Geyer úrhoz fordulok. Megkérdezem, hogy mi a benyomása mindenről. Also ich bin mit dem Vortrag und den az előadással és az eredményekkel elégedett vagyok, mert vannak itt mutatók számszerűsíthető vagy nem számszerűsíthető megtakarításokat illetően a vizsgált ügynökségek esetében a belső piac működése szempontjából, ugyanakkor konkrét szolgálatok vagy feladatok szempontjából, amelyek központi szinten kerülnek végrehajtásra 28 tagállam szintje helyett, és ez, és ezt talán a legmeglepőbbnek, hogy ez egy hatalmas megtakarítást jelent ez a költségvetés szemmel hogy vannak ezek az ügynökségek, ha megszűnének, akkor a gazdasági ágazat hatalmas költségeket kellene, hogy viseljen, tehát itt egy milliárd, ez egy meglepően magas szám, azt hiszem, hogy a politikai érvelésben ez segít nekünk valamicskét. És talán itt a parlamenten belül is, hogyha ezen tanulmány eredményeit egy kicsit szélesebb körben lehetne megvitatni, akkor talán nőne ezen EU létesítmények megbecsülése, ugyanis az ügynökség jelentősége nem elég erőteljesen hangsúlyozott gyakran, ugyanakkor világos az ügynökségek hozzáadott értéke az adott ágazatok számára, amelyekben ezen az ügynökségek működnek. Itt például a légiközlekedést említhetem, vagy a gyógyszeripart. Nagyon fontos partnerek az ügynökségek az adott ágazat belső piachoz való hozzáférés szempontjából ha pedig ezen ügynökségek munkaképességét akarjuk biztosítani, akkor azt hiszem észszerű ezen számadatokat még egyszer megvizsgálni azon kérdésnél, Ugye van egy kicsit fájdalmas tapasztalatom, ugye az illetékek díjak kialakításának kérdésénél felmerült a kérdés, hogy az esetleges feleslegekkel mi történjék, amelyek az ügynökségeknél keletkeznek, ezek kerüljenek vissza a költségvetésbe, vagy maradjanak az ügynökségeknél? Ugye erről annak idején volt egy vita. A légiközlekedés iparegennel, ugye itt van egy olyan emlékem, hogy az, az a vélemény készítésekor a képviselő azt mondta, hogy minél hogy az illetékek nagysága másodlagos számunkra, fontos az, hogy gyorsan tudjon működni, dolgozni az ügynökség, és hogy az ügynökség képes legyen az ipar számára kínált szolgáltatásait teljesíteni. Ez a lényeg tehát a tanúsítások kiállítása az EU légi közlekedési ipara számára az új termékek piac képessé tétele céljából, ez a lényeg az iparek szereplői számára. Azt hiszem, hogy némi időt kellene szennünk a tanulmányban való elmélyedésre, és aztán ugye ott a különböző feladatok, kérdések, már ami a költségvetést illeti, vagy az alapvető rendelet kialakítását. Nos, akkor ezen kérdéseknél néhány érvet gyűjthetnénk a tanulmányból. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Most pedig átadom a szót Deszowski úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. A Költségvetési Ellenőrző Bizottságban igen szorosan figyelemmel kísérjük az ügynökségek munkájának eredményét, és mindent megteszünk azért, hogy értékeljük az ügynökségek munkáját, nem csak annyit mondjuk, hogy rendben van, nagyon gyakran nem adtuk meg a mentesítést valamelyik ügynökségnek. Én hosszú ideig, vagy hosszú ideje vagyok a jelentéstevője a néppártnak, és 19 ügynökséget látogattam meg, tüzetesen megvizsgálom a munkájukat, a programjaikat, és ezt a mentesítési folyamat jegyében, keretében teszem. Az elmúlt négy évben folyamatosan foglalkozom ezzel. Gájer úrhoz hasonlóan nehezen tudnék válaszolni az ügynökségekkel kapcsolatos kérdésre. Az ügynökségek jó munkát végeznek, jó alkalmazottaik vannak, de azért kritikát is érdemelnek, és el kell gondolkodni, hogy küldjük e nekik továbbra is a pénzt, mert a munkájuk értéke és eredménye, hát itt nagyon kritikusak vagyunk ezzel kapcsolatosan. Amit Jack Mellöntől hallottam, kicsit ö, sajnálom azt a tényt, hogy részleges tanulmányról számolt be, a konklúziókat szeretném megismerni. Ne értsen félre, de az EU ügynökségei rendben vannak, rendben van, hogy, van, hogy vannak, hogyha 28 különböző szabályozói testület vizsgálja a repülőgépek minőségét, a cseh köztársaságban nekünk nagyon kevés szakértőnk van a polgári repülést illetően, és nem is biztos, hogy ezt mind, ezt a munkát el tudnák végezni, de például Ciprus, Málta, hát ne küldjenek engem ki azért, mert kisországokat kritizálok, de ott van Luxemburg, a balti országok, nincsen meg a szakértelmük ahhoz, hogy ezeket a feladatokat elvégezzék. És szeretném, hogyha ezt számszerűsíteni tudnánk, mennyibe kerülne, hogyha 28 külön ügynökségünk lenne, és ezeket a feladatokat végrehajtanák. Például meglátogattam az élelmiszerpörő ügynökséget, fantasztikus munkát végeznek, információ, csere egy szempillantás alatt történik meg náluk, de ha 28 különböző tagállam párhuzamosan dolgozna, nem tudom, és azon gondolkodna, hogy ezt most tiltsuk, most hogy történjen ez jobbról balra, vagy balról jobbra, hát, Mindenképpen, elnök úr, meg kell vizsgálni ezt a kérdést, és sokkal több időt kell erre szánnunk. Remélem, hogy ezt a közeljövőben megtesszük, mert úgy gondolom, hogy jelen pillanatban az EU ügynökségek tulajdonképpen óriási kincset jelentenek, és éppen ezért jobban ki kéne őket használni. Köszönöm. Ki szeretne még hozzászólni? Maragán úr? Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Nos, csak néhány egészen konkrét kérdés. Nagyon érdekfeszítő ez a tanulmány, üdvözlöm. És van itt egy kiinduló feltevés, elemezzük az eszközöket, azaz az ügynökségeket. Azonban abból indulunk ki, hogy a működés és az fontos, hogy ez európai szinten történik. Ez tehát a feltevés, de talán fontos lenne ezt a feltevést egy kicsit pontosabban megvizsgálni, hogy valóban európai szinten kell -e ennek történnie, nem pedig tagállami szinten lehetne e tekintetben pontosabbnak lenni. És aztán itt különböző opciókat is elemezni kell ezen eszközök tekintetében. Ugye vannak ezek az ügynökségek, de egyes kérdéseknél abból is kiindulhatnánk, hogy az Európai Bizottság veszi át közvetlenül ezeket a funkciókat. A funkciók sok esetben nem ügynökségek körébe tartoznak a tagállamokban, hanem egyszerűen hatóságok körébe, tagállami hatóságok körébe, ez is jó megoldást jelenthet. Szerint elképzelhető, hogy ezen ügynökségek költség megtakarításokat érhetnek el különböző területeken. Ugye most önök hetet vizsgáltak, de az összes ügynökséget meg lehetne vizsgálni, és meg lehetne nézni, hogy operatív szinten ilyen módon esetleg költségeket lehetne-e még megtakarítani? Oly módon, hogy ez feladatokat a főigazgatóságok struktúráihoz rendelnek. És aztán még egy politikai kérdés, ami ugye nem szerepel itt a tanulmányban, de az a kérdés, hogy vajon az ügynökségek díjai valóban fedik-e a költségeket. Vannak olyan tagállamok, ahol nemzeti és helyi szinten ez a helyzet. Hogyha a szolgáltatások valóban hatékonyak, és erre szükség van, hogy ilyenek is legyenek, akkor el lehetne gondolkodni azon, hogy ezen szolgáltatásokért a megfelelő költségeket meg is fizetik azok, akiknek ezen szolgáltatásokat nyújtják. Ez lenne a két kérdésem. Egyebekben úgy vélem, hogy talán ezt a tanulmányt a többi ügynökségre is ki lehetne terjeszteni. Köszönöm. Merci, Monsieur Maragall. Köszönöm, Maragall úr. Donánó úr. Elnök úr, Csak szeretném tudni, hogy melyik ügynökségre van szó. Van-e még más meg nyilvánulás? Döpré úr. Köszönöm, elnök úr. Euh, Először is nagyon örülök a konklúzióknak. Végül is arra következtetés jutottuk, hogy az európai ügynökségek sokkal drágábbak, és nem elég hatékonyak. Két kérdésem van ahhoz, amit Márgán úr mondott. Feltehetünk egy másik kérdést is. Mi a pluszköltség egyes ügynökségek esetében szerintem nem az egész szektorra vonatkozik el. Milyen plusz költség merül fel, amikor létrehoznak egy ügynökséget, figyelembe véve azt, hogy néhány feladatot az adminisztráció is el végezhetne, nem minden esetben autonóm ügynökségekre van szükség, hogy bizonyos küldetéseknek eleget tegyenek, de Maragán úr kérdését folytatom, mert ez nincs benne a tanulmányban. Szerintem meg kell különböztetni azokat a szektorokat, ahol valóban szükség van egy független hatóságra, egy objektív hatóságra, és amelyet az adminisztráció nem kontroll de más esetekben ez nem feltétlenül kötelező. Ami pedig a költségeket illeti, itt a költségvetési szempontból az unió költségvetés összehasonlítva az EU tagállamokéval azt látjuk, hogy a költségeket azok fizetik, hogy akik az ügynökséget létrehozzák néhány ügynökség viszont ezekből a forrásokból nem részesül, akkor ugyanez az érvelés? Mert ezt még nem értem pontosan. Hogy is néz ez ki? Más sok nem kértek szót, mondja az elnök úr, akkor az önök felhatalmazásával kérdezek, mindegyik ügynökség valóban hasznos? E, e felől megnyugtathat bennünket? sokszor egy-egy állam örül annak, hogy a területén működik valamelyik ügynökség. Mindegyik valóban hasznos, és van hozzáadott értéke. Amikor létrehozunk egy európai ügynökséget, lehetséges, hogy egyszer ez okafogyottá válik, mert már minden egyes országban van hasonló ügynökség, vagy pedig az adminisztráció úgy látja, hogy nincsen rá szükség be kell bizonyítani, hogy hatékony és költségcsökkentő az az adott ügynökség, és van létjogosultsága. Az OHIM, EU Intellectual Property Office most a neve Spanyolországban többletet termel, és hogyha van többlet, akkor ez hogy lehetséges? Versenyre kelnek a nemzeti ügynökségekkel, vagy pedig nehéz helyzetbe hozza őket. Ezt hogyan fogjuk fel racionálisan, van-e szükség ebben az esetben további lépésekre? Csak szintézisszerűen kérném a hozzászólásokat és a választ, mert nagyon kevés időnk van, sok a napirendi pontunk a tanulmány készítője válaszol, ami a, az ügynökségek teljesítményét illeti. Meg tudjuk állapítani, hogy néhány esetében költségvetési csökkentés volt, az eredményeik javulnak, de nem lehet mindig költséget csökkenteni és a hatékonyságot növelni. Az is igaz, hogy a kül, az ügynökségek jól kommunikálják a hozzáadott értéket, amit képviselnek. Van egy működési szabályzatuk, általánosabban mondva viszont általában nem tudják jól demonstrálni az általuk képzett hozzáadott értéket a tagállamok irányában. A díjak megszabása egyes ügynökségek esetében érdekes kérdés. Az Európai Értékpapír és Piac Felügyeleti Ügynökség az egyik pénzügyi felügyelet ügynökség, amelyet vizsgáltunk, most azzal foglalkozik, hogy díjat vezessen be a hitelügynökségek irányában, amelyek piaci funkció szempontjából vizsgálandók, de meg kell nézni, hogy valóban tudnának-e jövedelmet képezni, és más forrásaik is lennének az ügynökségeknek, nem csak az európai költségvetés. Ezt meg kell vizsgálni. Az itt felvetett kérdések talán a jövedelem egy részét vissza lehetne forgatni a költségvetésbe. Ezzel egyetértek. Ami a konklúziót illeti részünkről, az a következő nehéz számszerűsíteni a hasznát annak, hogy vannak ügynökségek, amelyek a munkát végzik, és nem pedig a tagállamok végzik ezt a munkát. Ezt nagyon nehéz számszerűsíteni, ami a költséghaszon vonatkozást illeti. Konszenzus van nem csak az ügynökségek szintjén, hanem az európai cégek szintjén is, amelyek használják az ügynökségeket, hogy ezek az ügynökségek fontos szerepet játszanak, és nélkülük a joganyag végrehajtását illetően az ágazatnak sokkal magasabb költségei lennének a működést illetően. Ezt a tőlük kapott információból, feedbackből vontuk le. Köszönöm szépen. Az előadó az utolsó szó, ami az ügynökségeket illeti. Nincs is már nagyon hozzáfűzni való, elnök úr. Mikrofon, az elnök úr mikrofonja nincs bekapcsolva. Rendben, most pedig a második közleményre térünk át. amely a következő témával foglalkozott. Az uniós költségvetésből az uniós szakpolitikák különböző tagállamokban történő végrehajtására fordított minden egyes euró költségei az európai támogatások végrehajtásával összefüggő költségek kézben tartása. Müreszánnen úr bíztuk meg azzal, hogy felülvizsgálja ezt a tanulmányt, megadom neki a szót bevezető megtartására. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönöm annak a csapatnak, amely a tanulmányon dolgozott. Azokról a költségekről van szó, amely a nemzeti hatóságoknál merül fel az EU költségvetéssel összefüggésben. És köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy ez a tanulmány megszülethetett mert a team, a kutatók, konzulensek, akik ezen dolgoztak, az Európai Bizottság információi alapján végezte munkáját. És el kell mondjam, hogy az Európai Bizottság nem nagyon hajlott arra, hogy megfelelő információt szolgáltasson a tím számára, azért, hogy elvégezhesse ez a tím a munkáját. De köszönöm Györgyeve alelnök asszony támogatását is, mert végül a kutatók megkapták a szükséges információkat. Köszönöm önnek, elnök úr, és Györgyeva asszonynak is köszönöm az erőfeszítéseit. Megkaptuk az információkat, így a tanulmány megszülethetett, és a parlament is elvégezhette a munkáját, ellenőrizhette, felül vizsgálhatta ezt a kérdést. A tanulmánynak a következő volt a célja, a nemzeti hatóságok, a kedvezményezettek milyen költségekkel élnek, akkor, amikor hozzáférnek az EU pénzalapokhoz. Valamint megvizsgált azt is, hogy milyen különbségek vannak a közvetlen menedzselt és a megosztotta menedzselt programok lebonyolításában. Megvizsgáltuk azt is, hogy milyen összeget kapnának az EU költségvetésből, akkor, amikor a bürokratikus költségek, a bürokratikus teher olyan nagy, hogy megakadályozza a kedvezményezett abba, hogy EU pénzalapokhoz folyamadjon. Ami a projekteket illeti és a közvetlen irányítás, amikor nagy léptékű projektekről van szó, és az EU pénzalapok megszerzésével kapcsolatos költségekről, akkor fel kellett mérni a költségeket, például egy KKV számára a program vetületében. A tanulmánynak nem az a célja, hogy átfogóan elemezze, felülvizsgálja az EU pénzalapok kezelését, hanem a jó gyakorlatot kívánja megállapítani, terjeszteni, azért, hogy a projekteket jobban hajtsuk végre, azért, hogy a pénz könnyen, gyorsan eljusson a kedvezményezettekhez. A hatékony, felelős pénzügyi menedzsment jegyében és azért is, hogy a esetleges csalást felfedjük. Ennyit mondanék most, elnök úr, majd még visszatérek a témára. Köszönöm a Deloitte kabinetnek, irodának adom át a szót, hiszen ők végezték ezt a tanulmányt a bizottság nevében. Kiszól hozzá. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, tisztelt képviselők. Az én feladatom volt, az én feladatom most, hogy ismertessem ezt a tanulmányt. Szeretük volna megérteni, hogy milyen költségekkel járnak az EU projektek, és hogyan lehet mindezt hatékonyá tenni. Ami a feladatot illeti, a bizottságtól, a tagállamoktól és a kedvezményezektől kaptunk információt, és ennek alapján mértük fel a költségeket és a hatékonyságot ösztönző tényezőket. Néhány finanszírozási programot kiválasztottunk, versenyképesség, növekedés előmozdítása, munkahelyterem, és fenntartható fejlődés előmozdítása. Ez körülbelül az összes támogatási program kétharmadát öleli fel. Mint tudják, az egyszerűsítés, a harmonizáció, ami a szabályokat illeti, alapvető ahhoz, hogy a kedvezményezettek a támogatást fel tudják használni. Vannak itt közvetlen és közvetett tényezők, specifikus szabályok, amelyek az egész folyamatot irányítják. Meg kell különböztetni a különböző finanszírozási programok természetét, a pénzügyi szabályzat irányelveket szab meg, és ajánlásokat tesz arra vonatkozóan, hogy hogy lehet ezeket a programokat irányítani, kezelni majd pedig minden egyes programnak megvannak a saját szabályai a program szintjén. Figyelembe kellett venni a programok specifikus vonásait, és azt is, hogy a programmal kapcsolatosan voltak-e specifikus adminisztratív terhek, jelentéstételi követelmények és egyéb kezelési irányítási elvek is itt számításba jönnek például diákmobilitási program, vagy nagy transnacionális kutatási programok, ezek között különbség van természetesen. Viszont mégis amennyire lehet harmonizálni szükséges a programokat. Ami a támogatási folyamatot, eljárást illeti, ez hasonló a programok esetében, de a végrehajtás nagyon is különbözhet. Generikus eljárás, ahogy ezt a vetített kép mutatja, három részből áll. Az első az ajánlatkérés, azután a végrehajtás, tehát az odaítélés, majd a végrehajtás, majd pedig a támogatás folyósítása és a projekt lezárása. Különböző szereplők jönnek itt számításba, főigazgatóságok, ügynökségek, tagállami szervek, ügynökségek. A folyamat minden egyes részében a kérelmező és a kedvezményezett részt vesz. A projekt elején javaslattétel, támogatás keresése, javaslattétel és egyeztetés. Fontos források merülnek fel a bonyolítási és a staffra, a közreműködőkre vonatkozó költsége. A bizottság pénzügyi rendszerétől nem kaptuk meg az összes kért adatot, a tanulmány elkészítése során. Itt a felsorolt példákat esettanulmánynak kell venni, extrapoláltuk sokszor a költségeket, és összehasonlítottuk a különböző programok költségeit. Az Erasmus Plus-t nem vettük bele a vizsgált programok körébe. A tanulmányon belül a program az Erasmus Plus-t nem tartalmazza, mint mondtam, 300 milliót fordít a támogatási programokra a bizottság, a programokra és a, az ellenőrző hatóságokra. 0,83 százalékát teszi ki a bizottsági menedzsment, és a megosztott menedzsment költség is 1% alatt van. Igen, nagyok itt a tólig összegek, és ami a, hát a közvetlen menedzsmentnél 0,83%-a az aláírt megállapodások értékének, a megosztott menedzsment költségek pedig kb. 01 át teszik ki a megállapodott értéknek. Vannak itt nagyon fontos költségképző tényezők, például a szabályok, jogszabályok, kontroll, az automatizálási költség. Hogyha ezt a nemzeti és regionális szinten vizsgáljuk, akkor a költség tényezők hasonlóak azokhoz, amelyek a bizottság esetében merülnek fel. 5,05%-a az aláírt megállapodások értékének a becsült átlagköltség annak, hogy mennyibe kerül a támogatások kezelése. Ami pedig a kedvezményezett szintet illeti, a kedvezményezettek átlagban 0,99% és 18,77% közötti összeget fordítanak a kapott pénzalapokból a költségek fedezésére. A százalékos arányok nagyban különböznek, mert itt több tényező kell figyelembe venni, a támogatás nagyságát, annak tárgyát, az értékét, a tapasztalatokat és a kontroll szintjét, az automatizálás szintjét a folyamat során, az eljárás során. A bizottság igen jelentős egyszerűsítési kedvezménye, kezdeményezéseket tett, kérdő évek alapján vizsgálják ezt, de azért az administratív terhekről számot adtak. Hogyha az EU szintről beszélünk, akkor nem harmonizált eljárásokról beszélünk, nagy mennyiségű papírról, azután kiterjedt ex ante vizsgálatokról a költség visszatérítéssel kapcsolatosan a digitalizálás, automatizálás különböző szintjeiről, és az eredeti dokumentumok ellenőrzésének költségéről is ami a nemzeti, regionális hatóságokat illeti. Sokszor arról értesítettek a hat, nemzeti hatóságok, hogy túl komplexek és túl nehézkesek, nehézkes a jogszabályok értelmezése és érthetősége, nem mindig világos, és hosszú ideig tart ezeket értelmezni. Ami a kedvezményezeteket illeti, a kisebb szervezetek számára az eljárás nehézkes, lassú, és az új kérelmezők nem rendelkeznek még tapasztalattal az eljárást illetően. Az új kérelmezők ezért háttérbe szorulnak, vagy sokszor nem is folyamodnak támogatásért, mert olyan sok teherrel jár ennek a lebonyolítása. Sok adminisztratív információt kell megadni az új onnan kérelmezőknek, és dokumentumok terén sok támogatásra szorulnak, ellenőrzés, kontroll, különböző ellenőrzés folytatnak a nemzeti hatóságok, és megint más ellenőrzéseket az Európai Bizottság részéről. Ami a 2007-2013-as időszakot illeti, egy sor egyszerűsítés fog életbe lépni 2020-ig. Több egyszerűsítést már előirányoztak, van, ami már meg is valósult, például a vissza, költségvisszatérés térítés terén, a digitalizálás és az automatizálás terén, de a kkv számára specifikus eljárást irányoznak elő a jövőre nézve a költségvisszatérést illetően, harmonizálást, a kommunikáció javítását, és csak a szükséges adminisztratív dokumentumokat kívánják tőlük majd bekérni mi van most folyamatban. Feedbacket kaptunk a tagállami kedvezményezettől, arról számoltak be, hogy öt területen kellene még egyszerűsíteni és könnyíteni. Az első terület a szabályozói keretre, a szabályokra vonatkozik, további harmonizáció szükséges egyes finanszírozási programok esetében, ez még lehetséges, ezt megtenni, de még meg kell vizsgálni hogy miről is van szó, például a költség opciókat kellene általánosítani a visszatérítés szempontjából. Azután digitalizálás, automatizálás a tevékenységek szintjén. Nem biztos, hogy a legjobban működik az automatizálás, de ha ez megtörténik, akkor ezt világosan közöljék az összes kedvezményezettel, aki érintett. A másik a üzleti eljárások javítása, tehát általában az eljárások javítása, a, hogy lehet egyszerűsíteni a jelentéstételt, további optimalizálás szükséges a feladatok kiosztásánál, a munkaterhek értékelését illetően, a jelentéstételi követelmények területén a pénzügyi információs rendszerek szempontjából pedig meg kell könnyíteni az egész eljárás menedzselését és a költséghatékonyság fokozottabb alkalmazását kell bevezetni. A kutatás azt mutatja, hogy tovább is lehet egyszerűsíteni a támogatási rendszert azért, hogy költséghatékonyabb legyen az egész eljárás, a bizottság, a tagállamok és a régiók szempontjából. El kell mondani, hogy egyszerűsíteni lehet az eljárást azért, hogy könnyebben bonyolítsák ezt a kérelmezők és az administratív szervek is. Az adminisztratív terheket csökkenteni kell, és az ezzel kapcsolatos pluszköltségeket. Köszönöm, hogy elmondhattam ezt a bevezetést, és köszönöm a figyelmet. Elnök, köszönöm szépen. Itt az egyszerűsítés legfontosabb szempontjairól hallottunk. A költségvetési szabályok igen bonyolultak, és sok dolog nem is jön létre a bonyolultság miatt. De most már az abszurditás szintjét elértük akkor, amikor megvizsgáljuk, milyen eljárásokról van szó. Az önök tanulmánya mindenképpen ígéretes. Most pedig megnyitom a vitát. Esvörd úr szeretne hozzászólni, parancsoljon. Köszönöm a jelentést. Igen, értékes információkat hallottunk, de van itt egy pár érdekes gondolat. Például a költség túlig, költség határok, léptékek. Több példát szeretnénk hallani, azért, hogy pontosan látsuk, miről is van itt szó. Például egy tagállam, egy-egy tagállamot össze lehetne hasonlítani, mondjuk elmondaná, hogy az egyik tagállamban, vagy egyik régióban sokkal többe került valami, mint a másik tagállama, vagy melyik volt az a program, amelyik különösen költséges volt, amelyik esetében a kérelmezés különösen drága volt, vagy ott vannak a kisvállalkozások, ez valóban aggodalomra ad okot. És lehet, hogy vannak más területek, túl magasak a költségek, és a hozzáadott érték viszont eredményként nagyon csekély, ha esetleg ilyen példákat is tudna nekünk mondani. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Maragall úr. Nos, egy konkrét jellegű kérdésem lenne. ha engem? Az első kérdés. Azt Azt hiszem, hogy ugye az, az imént az ügynökségek mellőzésénál költségeiről esett szó, most pedig a non-standardekről szólunk. Nemrégiben a parlament elfogadott egy véleményt az inter operabilitási programok fejlesztését illetően az EU-s tagállamok informatikus rendszerei közhatóságai részvételével. De nagyon sok tennivaló van még ezen a területen. A második dolog az idő, pénz kérdése. Erről nem szóltak, de van itt egy kiegészítő költség, ami annak a ténynek tudható be, hogy nagyon sok idő telik el az eljárás megnyitása és annak lezárulta között. Ugye itt nagyon összetett dolgokról van szó, itt az ITRÉT, illetve a Horizont 2020-at is megvizsgáltuk nem meghallgattuk az egyetemeket, az érintetteket, és ők az eljárás költségeit panaszolták fel. És a harmadik és utolsó megjegyzésem, ugye itt van egy közigazgatási mentalitás is általában, erről sokat beszéltünk már, az ex-ante mentalitás hat általában, mindent igazolni kell, mielőtt megkezdődne egy, egyáltalán az eljárás, de az angol száz mentalitás az ex postot részesíti előnyben, és nem tudom, hogy ezzel mennyiben lehetne még csökkenteni a költségeket, az eljárás időtartamát, az administratív terheket, amennyiben az ex post ellenőrzés kritériumait alkalmaznánk az ex ante helyett. Nincs több hozzászólásé, kérem, de igen, Grasszel asszony. Köszönöm a tanulmányt. Nem olvastam még ezt el részleteiben. Itt az EU szinten gigantikus gépezetet kell működtetnünk, úgymond, tehát begyűjtjük a pénzt a tagállamoktól, és aztán jogot alkotunk, alkalmazási rendeltetéseket, célokat dolgozunk ki. Ez természetesen bürokratikus folyamat, olyannak is kell lennie, nem működik ez másképp. Kérdés az, hogy nem lenne észszerűbb költségvetési támogatásokkal operálni, tehát azt mondani, hogy tagállamok megtarthatják a pénzeket. Én ezzel óvva intenék mindenkit, ugyanis itt a pénz elköltés szabályainak az egyszerűsítését illetően egyesek azt hiszik, hogy ezt úgy lehet egyszerűsíteni, hogy a tagállamok hatóságai arra használhatják a pénzt, amire csak akarják. Hát ez egy veszélyt jelent, nem tudom, hogy mindenki tudja a teremben, hogy mit is teszünk, ha ebbe az irányba mozdulunk el. Ha nem akarunk költségvetési támogatásokat az EU-n belül, ugye az EU-n kívül már régóta van erre lehetőség, ha nem akarunk költségvetési támogatásokat, akkor felvetődik a lehetőség, hogy nem kellene fülön csípnünk magunkat, úgymond. Az területen új szabályok alakultak ki a greeningen, úgyhogy felülmúltuk önmagunkat, lehet mondani. A greeninget annyira bonyolultá tettük, hogy itt politikai célokat kell elérni. Ugye mindenki örül, hogyha viszonylag kevés szabály kaphat pénzt, forrást. Kérdés az, hogy itt most mit akarunk tenni itt a parlamentben, milyen célokat, milyen támogatási célokat akarunk kitűzni, milyen célokat akarunk elérni a pénzzel, és készek vagyunk-e arra, hogy lemondjunk az előírásokról. Én azt hiszem, kész lennék erre, de nem sok kolléga lenne arra kész, hogy ezt megtegye. Mindenféleképpen ellenőrizni kell, hogy teljesülnek a kritériumok. Ez egyszerűen a következetesség kérdése. Legalább tudjuk, hogy miről is vitázunk itt. Ha ez itt lenne, akkor ezért hálás lennék. Ugye itt van a költségvetési rendelet következő reformja, ez sem fog minden problémát megoldani, de két-három vadhajtást talán vissza tudunk vágni, ezt meg is tudjuk tenni, e felől nincs kérdés. De pontosan a kutatási területen, amit itt önök bemutattak, azt hiszem, hogy a CEF program esetében itt 13 milliárdról van szó, ugye egy 7 milliós költség merül fel, hát én ezt őszintén nem tartom annyira hatalmasnak évente, és hogyha megnézzük a százalékos arányokat agrárterületeken is, 4-5 százaléknyi költségei vannak a kontrollnak, hát szerintem ez nem túlságosan sok. Nem tudom, hogy a számadatok segítenek-e, hogy mérjük az egész eljárást. A Költségvetés Ellenőrző Bizottság ezzel már régóta foglalkozik. Érdekesnek tartom a tanulmányt, ezt meg fogom vizsgálni, és a költségvetési rendelet szempontjából is hasznosítani fogom. Köszönöm. Certainement, nous sommes dans l'actualité. Természetesen igen, valóban nagyon fontos és aktuális témákról van szó. Ön a jelentéstevő az egész omnibus kapcsán, úgyhogy ez a tanács valószínűleg megtalálja majd a helyét ebben a téma csomagban. Dolana úr. Igen, igen, azt hiszem, hogy itt most eljárásbeli kérdésekről is kell beszélnünk. Van 25 milliárd a struktúrális alapokon belül, aminek még nincsen helye. Hát nem tudom, hogy itt milyen probléma van, a vonalkódokkal van itt a baj, azt hiszem. Tehát nagyon jó, hogy vannak ötletek, de hát ezeket meg is kell valósítani, és hogyha ennyire összetettek az eljárások, akkor ez egyszerűen nem fog működni. Hogyha most az ex post, meg az ex ante, meg az ex ante plusz egyszerre kell, hogy alkalmazásra kerüljön, akkor Európa elakad. Úgyhogy egyáltalán nem erre van szükségünk, pontosan az ellenkezőjére. Arra van szükségünk, hogy az európai polgárok bízhassanak az Európai Unióban. Tehát meg kell fogalmazni a nagy orientációkat, az európai szabályokat, és a tagállamoknak eh, ezt végre is kell hajtani, nézni kell a kifizetéseket, ennyi, ennyit kell tennünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Egyéb hozzászólás? Tehát akkor nézzük, hogy hol is állunk. Egy kicsit hűtőszekrényben ülünk itt, legalábbis én úgy érzem magam, mintha hűtőszekrényben lennék. Szerintem már is takarékoskodunk a pénzzel, konkrétan most a fűtéssel takarékoskodunk. Az eljárásbeli kérdések nagyon fontos kérdések, és hát valóban néha jogi segítséget is kell kérnünk, amikor ezt a munkát el akarjuk végezni. Gondolom, hogy ez önökkel is megtörténik, kérdezem ezt a tanulmánykészítőjétől. Úgyhogy most a saját irodájuknak a képessége, vagy a piaci részesedése kerül veszélybe. Gressle asszonyhoz fordulok most, ugyanis hát ugye sok esetben láttuk, hogy a kísérleti projekteknél hogyan viselkedik az Európai Bizottság. Egy kísérleti projekt valami új, és utána pedig érkezik mindig egy óriási úthenger, ami mindent elnyom. Bár költségvetési szempontból ez jó, mert akkor megsporulunk pénzt, hogyha nincsenek projektek, de ezáltal az Európai Unió karikatúráját fogjuk megrajzolni, és mindenki elveszíti az Európai Unióba vetett hitét. Úgy tűnik, hogy a bizottság képtelen arra, hogy döntéseket hozzon, hogyha legalább egy fél méteres uh, csomag nem áll az asztalán, amiben minden egyes fél részletes önéletrajza szerepel, akinek csak bármilyen köze is van a projekthez. Hát lenne ezen mit egyszerűsíteni, mind tagállami szinten, mind pedig helyi szinten. Elmentem néhány francia régióba, például a Loire vidékén, 60 olyan személy van, aki az Európai Unióval való kapcsolattartásért felelős. Hát ez nagyon jó, mert kreáltunk 60 munkahelyet, létrehoztunk munkahelyet, működik a munkahelyteremtés, de hát ez azért enyhe túlzás, hogy ezzel mennyi bürokrácia jár. Az Erasmusos támogatásoknál nagyjából ugyanez a helyzet, ugyanilyen bonyolultak az eljárások, a pályázat kiírások. és tényleg vannak olyan esetek, ahol egyszerűbb és olcsóbb lenne leállítani az egész projektet, mert annyira kevés maga a támogatás, és annyira sok pénzbe kerül a támogatások megszervezése, hogy ennek semmi értelme. Mindenkit arra kérünk, hogy egy óriási dossziét, egy 200 oldalas tanulmányt készítsen el azért, hogy egy 5000 eurós támogatást kapjon ahhoz, hogy két kis falu közötti testvérvárosi projektet meg tudja valósítani. Hát nem tudom, hogy ennek van-e értelme. Ráadásul ugye 100 pontból vagy 100 százalékból 76-ot kell megszerezni a támogatottsághoz, hát ez így valóban nem hatékony. Az Omnibus kapcsán ugye beszélnünk kell az összes ex ante ellenőrzésről, és hát sok esetben nem is lépünk tovább, tehát nincsen semmi ex post, mert már ex ante leállítanak mindent, és nem is valósul meg a projekt. Úgyhogy azt gondolom, hogy rendkívül fontos kérdésről van szó. Greszle asszony. A megjegyzés szerint véleményem szerint a kisebb projektnek is hatalmas költségei vannak, ugye a SZEF 0, 0 valamennyi cent, Ezt, akkor ez szerintem nagyon jól van kialakítva, és ugye itt 36 ezer program van, ezeket nem lehet ellenőrizni, tehát itt sok kis projektre van szükség, hiszen ezek révén kerülhet közel Európa polgárokhoz, választókhoz, de hogyha nincs bátorságunk nagy projekteket indítani, akkor egy másik tapasztalattal szembesülünk, azokéval, akik a programokat kezelik a tagállamokban. A közigazgatásnak meg kell tanulnia, hogy hogyan kezelje a programokat, de ez csak akkor lehetséges, hogyha a szabályok stabilak, de öt évente változtatjuk a szabályokat. Ugye itt ez a parlament e, és a bizottság meg a tanács, e, ugye ezen rengeteget munkálkodik, ezen az állandó változáson. A legjobb lenne a stabilitás, és így lehetne jobb, az, jobb Európa azt kell korrigálni, amire tényleg szükség van, aminek a korrigálására, de ne alkossunk mindent újra öt évente. Miért is tesszük ezt? Egyetlen tagállam sem jár el így. Számomra a legfontosabb a szabályok stabilitása, és így a közigazgatás megtanulhatja azok használatát. A legrosszabb program a LEADER, amit valaha is láttam. Ugye itt kis társulások vannak, a akik nem jutnak forráshoz, egyetlen egy programot alkotnak, életükben a líderen belül, amit megtanulnak, azt el is felejtik, mert soha nem csinálnak második programot, ez még a szervezésben sincs előirányozva. Tehát azt hiszem, hogy alázatosabban kell viszonyulnunk az európai forrásokhoz, és így sokkal jobb eredményeket érhetünk el. Köszönöm. Köszönöm szépen, de úgy tűnik, hogy az adminisztráció önmagát olajozza és önmagát hajtja tovább, és nem mindig lehet látni, hogy pontosan hol ül a pilóta a repülőgépben. Tehát, hogy ki vezet, ki adja az utasításokat, vagy pedig öt évenként, vagy hét évenként, néha megnézzük, hogy mi történt, de igazából nem olyan tudjuk, hogy mi történik helyszinten, tagállami szinten vagy európai szinten. Szerintem ez tényleg a karikatúrája az intézményi működésnek. Egyszerű szabályokra lenne szükség. Úgy tűnik, hogy a legostobább projektek, amelyek uh, teljesen használhatatlanok és értél, értelmetlenek, simán megvalósulnak azért, mert a papírokat megfelelőképpen kitöltötték. Ennek így kell működnie. akkor most átadom a szót az előadónknak, hogy zárja le ezt a vitát, parancsoljon. Köszönöm szépen. Igen, igen, szeretnék hozzászólni. Visszafelé sorrendben fogom megválaszolni a kérdéseket. Tehát az utolsó kérdés az volt, hogy szükség van-e egy egységes, egyszerűsített módszerre. Én úgy gondolom, hogy a tanulmány következtetései is kimutatták, hogy igen, egyszerűsíteni kell. Tehát vannak potenciális egyszerűsítési lehetőségek, ezeket minden egyes érdekelt fél támogatja, a bizottság is támogatja, a tagállamok is támogatják, úgyhogy itt egy hullámhosszon mozog mindenki, igen, igen, egyszerűsíteni kell. Előtte az volt a kérdés, hogy lehetnénk-e teljesen és maximálisan leegyszerűsített módszerekkel. Hát az az eljárás, ami most van, az a lehető legjobb módszer, amit most ismerünk, de természetesen lehet ezt vizsgálni. Hogyha teljesen másképpen szeretnénk működni, akkor teljesen más rendeletet kellene létrehozni, és akkor lehetnének új benchmarkok, új mérföldkövek, amiket el lehet érni. Hát egy ilyen kérdést feltenni, hogy ez a legjobb eljárás-e, hát attól függetlenül, hogy egy eljárás működik, az nem jelenti azt, hogy ne lehetne ezen is javítani, tehát mindenképpen van lehetőség a javításra. Aztán az előtte elhangzott kérdés, legalábbis, hogyha jól értettem, akkor arról szólt, hogy a kedvezményezetteknek vannak-e költségeik? Igen, vannak mert az eljárásban a saját munkatársaik részt vesznek a folyamat elejétől a végéig, nekik ugye fizetést kell adni, sokszor külső szakértői segítséget kell kérniük, mert túl bonyolult maga az egész eljárás, és nyilván, hogyha külső segítséget kérnek, akkor annak megvan a költsége, tehát vannak, vannak költségek a kedvezményezett oldalán. Aztán, hogy nincsen -e túl e- sok ex ante ellenőrzés, nem gondolom, hogy így lenne. Nagyon sok esetben tényleg jól kitöltött teljes értékű dossziékat kapunk a pályázóktól, De attól függetlenül sokszor előfordul, hogy már a kifizetések lezárásával kiderül, hogy még további költségek merültek fel, akkor ezeket újra visszatérítésre benyújtják, tehát azért eléggé nehézkes ez az egész eljárás. A következő kérdés az volt, hogy a tagállamok között vannak-e óriási költségkülönbségek. Ezzel kapcsolatban nem tudtunk begyűjteni megfelelő mennyiségű információt, hogy tényleg általános képet, releváns képet kapjunk erről. Hogyha egy kicsit megnézzük az adatokat, amikkel rendelkezünk, akkor azért láthatjuk az erősebb programokat, amikre itt a parlamenti képviselők is utaltak. Például a Connecting Europe Facility esetében a támogatás 37 millió, és összesen így 0,05%-on állunk. Elnézést kérek, mondja az elnök, hogy közbeszólok, de vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy van egyfajta sikerdíj, egyfajta success fee, például a kutatás területén, erről tudna egy százalékos adatot mondani? nincsen, nincsen semmilyen adatunk a success fees esetében, mondja az előadó, a kérdések pedig mikrofon nélkül hangzanak el a teremben. Nem tudok ezzel kapcsolatban semmilyen konkrét adatot mondani, mondja a tanulmány készítője. Hogyha folytathatom a válaszadásokat, akkor látjuk, hogy milyen komoly összefüggés van az általános támogatási érték, illetve a költségek között. Hogyha egy másik példát megemlíthetek, mondjuk az ELZI program esetét, amely elég magas költségszázalékkal működik, 9,6 százalékkal. Itt az általános támogatási érték 400 ezer euró. 1,7 millió a 2020-as horizont esetében, és tulajdonképpen ez a két legnagyobb, illetve legkisebb érték között mozog, és két százalékon áll. Ami a kedvezményezettek költségeit illeti, ezzel is foglalkoztunk, hogyha például egy kedvezményezett a 2020-as horizont alatt támogatást kér, és kap másfél milliót, akkor körülbelül 10%-on mozognak a költségek. Hogyha egy kisebb támogatást nézünk, mondjuk a szociális alapból, egy 600 ezer, egy 60 ezer eurósat, akkor körülbelül a költségek a teljes támogatás 20%-át fogják elérni. Tehát igen, van közvetlen összefüggés a támogatás értéke, illetve a költségek között. Mint ahogy az imént már elmondtam, ugye nem kap mindenki támogatást, ez természetesen függ a programoktól. Vannak olyan programok, ahol 90% a támogatottság, van, ahol mindössze 10% kap támogatást. Tehát vannak olyan programok, amelyek mégis megvalósulnak, ugyanakkor nem a támogatásból, de ez mindenképpen számszerűsítető adat, hogy milyen típusú programoknál körülbelül hány százalék kap támogatást. elnök, tehát tulajdonképpen kimondhatjuk, hogy elköltöttünk hány száz millió eurót, és hogy ebből aztán nem láttunk viszont semmit. Befejezte? What we saw based on our case studies is that uh, it ranges az esettanulmányokban azt látjuk, hogy körülbelül 20 és 30 százalék között mozog ez az adat, tehát tulajdonképpen a kedvezményezettek 20 30%-a megkapta a megfelelő támogatást, és az eljárás első felében merülnek fel általában a legmagasabb költségek. Hát erről mindenképpen jobban kellene kommunikálnunk, mert ezek meglehetősen sokkoló adatok. Alapvető fontosságú lenne, hogy ezt jobban tudjuk. Reszlász, hogy mi a vélemény erről. Hát mi írjuk itt a költségvetést. És az ex post auditoknál ezekre az adatokra mindenképpen szükségünk van. Elnézést kérek, mondja az előadó, nem volt rajtam a fülhallgató, és nem hallottam a kérdést. Az ex ante költségekről van tehát szó, utána viszont az ex post ellenőrzések következnek, és nagyon sok esetben hallottam, hogy igen, hozzáférhetünk a szociális alapokhoz, és akkor az emberek természetesen azt gondolják, hogy azonnal elindulhatnak ezek a munkák, de hát ez nem így történik, mert először egy szakértő munkájára van szükségünk, aki elkészíti a dossziét, amiért fizetnünk kell, utána jönnek az ellenőrzések, amelyek szintén költségesek. Csak arra szeretnék rámutatni, hogy minden alap más jellegű, mindennél más nehézségek jönnek. Ugye tíz évvel ezelőtt sokat foglalkoztunk a kutatás támogatással, és ott a részvételi szabályok jelentik a régi problémát. Nem hiszem, hogy most most sokkal jobb lett. Meglep, hogy itt most 90 napnál vagyunk, time to grant akkor mégis aki javult a helyzet. Ugye van egy 2005-ös statisztikám is a dokumentumokban, Ott például 340 munkanap is szerepelt. Tehát számomra mégiscsak jó meglepetés, hogy sokat javult a helyzet. Tehát nem arról van szó, hogy a dolgok nem változnának, nem javulnának, de azért van még lehetőség a vításra. De nagyon figyeljünk arra, hogy hogyan osztjuk el az adófizetők pénzét, csak ezt így megjegyezném. Most az a kérdés, hogy hogyan érjük el, hogy jó eredmények szülessenek. A líder mellett számomra horror az Európai Szociális Alap, ott kis összegekről van szó, és a választókörzetemben volt egy vizsgálat a kiadásokról, a helyhatóságok kiadásairól, és itt 40%-os igazgatási költségek kapcsolódtak ezekhez, tehát a 20% mindenképpen javulásnak tekinthető, de azért ezzel még nem lehetünk elégedettek. A szociális alapnál nagyon pontosan meg kell vizsgálni, hogy hol is van a gond, mert ez nem Brüsszelből jön ez a gond, hanem a helyszínen, a helyi, helyi szinten, és ez egy nagy különbség szerintem. Én kész vagyok arra, hogy mindenkivel eszmét cseréljek, a koordinátoroktól nem kaptam lehetőséget sajnos, hogy tegyek valamit ebben az ügyben. Ismerem a problémákat, de ott van a szektoriális rendelet, ez nem a költségvetési rendelet sajnos, a költségvetési rendeleten sokat javítottunk, de a szektoriális rendeletben sajnos nem vették át ezeket a javításokat, most itt van az omnibus, hogy összekapcsoljuk ezeket a dolgokat, De kérném önöket, hogyha itt megnézzük a költségeket, akkor nézzük meg, hogy a, grantnek mi a teljes összege. Ugye tudjuk, hogy a pénzügyi eszközöknek az administratív költségeit nem is ismerjük egyáltalán. Nem tudjuk, hogy ez mennyibe kerül. Azt hiszem, hogy például regionális alap Belgium vonatkozásában ugye három és fél évre van itt szükség, hát, meg szeretném tudni, hogy mire kell ez a, ez a rengeteg idő. Talán azért, mert a hatóságok nem állnak elő projektekkel. Ez egy nagyon nagy probléma, mert az N plusz 2 szabályok rendkívül sok időt hagynak a pénz elköltésére elnézést. Azt hiszem, hogy alapvető fontosságú kérdésről beszélünk, és a problémát nem fogjuk tudni ma megoldani. Itt vannak a kohéziós alapok. Ez olyan eszköz, amelyből a tagállamok megkaphatják azt a részt, amely megilleti őket. Tehát az a lényeg, hogy ezek a pénzek eljussanak oda, ahová el kell jutniuk. Itt van a KÁP, és itt vannak a kohéziós alapok is párhuzamosan. Szerintem nagyon fontos kérdésre tapintottunk rá, bár ezt ugye ma nem fogjuk tudni megoldani. De szerintem Greszle asszony el tudjuk majd végezni ezt a specifikus munkát, és utána majd meglátjuk, hogy a tanulmányok készítőivel hogyan tudunk együttműködni. Tehát valamit konkrétan tenni kell. Megállapítottunk nagyon sok hibát, ajánlásokat fogalmaztunk meg, hát Mureszán úrtól is kérdezem, hogy van-e most még időnk. Úgy gondolom, hogy nincs, mert nagyon sok minden van a napi renden, de nem hagyjuk, nem hagyjuk ezt a témát. Elnök úr, igen, maximálisan egyetértek azzal, amit elmondott. Amikor megnéztük a shared management programokat, illetve az egyéb programokat, akkor egyértelmű volt, hogy milyen mintákat tudunk megállapítani. Minél kisebb a program, annál magasabb a költség megosztás szintje. És nyilván ugyanazokat az administratív dokumentumokat kell benyújtani egy kis projekt esetében, vagy egy nagy projekt esetében. Tehát az administratív teher, a kitételek ugyanazok, függetlenül attól, hogy milyen dimenziójú programról van szó egy egészen kicsi program, mondjuk három fiatal vállalkozó ugyanazoknak az administratív kitételeknek kell, hogy megfeleljen, mint egy óriási vállalatcsoport. Ez nyilván rendkívül nehéz a kicsik számára, van, hogy egyszerűen nem tudják ezt megvalósítani, és csődöt mond úgy, ahogy van az egész kisvállalkozás ezért kell néznünk az administratív terhek esetét, és hogy hogyan tudunk ezeken enyhíteni. A direct management esetében maximálisan egyetértek a tanulmány megállapításaival, ugyanis egy holisztikusabb menedzsment megközelítést kellene alkalmaznunk, és az ezzel foglalkozó, a támogatásokkal foglalkozó munkatársaknak, illetve vezetőknek egyfajta kézikönyvet kellene kidolgoznunk és amikor a harmonizált megközelítésről és harmonizált szabályokról beszélünk, akkor ez olyan kérdés, elnök úr, ami nagyon fontos a parlament számára. Tehát mi ezt elég régóta kérjük már, és a tanulmány is megerősíti ennek szükségességét. Tehát a parlament megközelítése mindenképpen helyes volt. És visszatérnék arra, amit Inge Gressle az imént elmondott, az, hogy előreláthatónak és kiszámíthatónak kell lenniük a szabályoknak. Nem lehet valamiben úgy belekezdeni, hogy nem látjuk két-három évre előre, hogy mi fog történni. De az egyszerűsítésre természetesen szükség van ez a tanulmány, úgy vélem, ennek a munka folyamatnak még csak az eleje. És nyilván, ahogy kilépünk a teremből, nem feledhetjük el ezeket a problémákat. Fontos az, hogy nyomon kövessük ezt a problémát, és továbbra is foglalkozzunk vele. Köszönöm szépen. Akkor lezárjuk most ezt a témát de június 30-án a pénzügyi rendelet kapcsán a bizottsági kollégium mai döntéseit fogjuk majd felülvizsgálni, és június 30-án magára a szavazásra is sor kerül majd. Ez lesz az első lépés az egyszerűsítés területén. Megpróbáljuk figyelembe venni a tanulmány ajánlásait, és reméljük, hogy akkor a tanulmányok készítőivel újra találkozhatunk. Köszönöm szépen az egyértelmű válaszokat, köszönjük az információt és a rendelkezésre állást, és reméljük, hogy elég erőt nyertünk ahhoz, hogy a tettek mezeire lépjünk. A Kreatív Európa következik, Módi képviselő. Thank you very much. Uh, yes, so this is an opinion to... Köszönöm. Ez a Kulturális Bizottság számára készítettük a kreatív ágazatról. Ez 4,4%-át képviseli az EU GDP-nek. A véleményen belül Egyrészt kiderült az, hogy egyszerűsíteni kell a korábbi jelentések alapján a 2014-es program megvalósítás során derült ez ki, de kapacitási programok is fennállnak a kreatív ágazat esetében, főként a pénzalapokért való folyamadás terén és ez különösen a mikroméretű szervezetekre vonatkozik a kulturális ágazatban. valamint az újonnan létrehozott pénzügyi garancia eszközzel is kapcsolatos ez, amit bevezetünk, és biztosítani kell az, hogy ez maximális számú munkahelyet teremtsen ebben az ágazatban, és a potenciálokat is növelje. Igen, magas a végrehajtási ráta a program esetében, és ez kiemeli a fontosságát annak a munkának, amit mindez támogat. Evidens az, hogy ez a program megmaradjon, fenn kell tartani a pénzalapokat, sőt, esetleg emelni is kell. A másik a munka interkulturális dimenziója a programon belül, és ez különösen releváns, ami a népesség mozgást illeti, és nevezetesen a menekült válságot. Valóban fontos, hogy ezt eh, felismerjük, elismerjük és támogassuk, mint a program összetevője. Elkerülhetetlenül, mivel véleményről van szó, rövid dokumentum ez, de a módosításokon együttműködnék a kollégákkal azért, hogy véglegesítsük a véleményünket, és ezek után előterjesszük, átadjuk a Kulturális és Oktatási Bizottságnak köszönöm. Köszönöm, Odi asszony! Kézben tartjuk az ön tervezetét, kérdezem, hogy vannak-e kérdések, vagy reagálások. Márkál úr. Odi asszonyjal együtt fogok működni. We'll be, we'll be there. Igen, ami az elemzést illeti, együtt fogok vele működni. Elnök, mindannyian egy hullám hosszon vagyunk Udi asszonynal, és Udi, Udi asszony nagyon, nagyon meggyőző volt, mert azok, akik hozzászóltak, akik nem szóltak hozzá, vagy akik nincsenek is itt, ugyanígy gondolkodnak, vagyis támogatni szeretnék ön. Üdvözlöm az, hogy rendkívül szintetikus ez a vélemény, a lényeget mondja el, és november 14-én 15 óráig lehet a módosításokat elő terjeszteni azért, hogy a Költségvetési Bizottságban december 8-án szavazzuk, és január 24-én fog ezzel foglalkozni a Kulturális Bizottság, az Illetékes Bizottság. Köszönöm szépen, kedves kollégák, kedves kolléganő. Most pedig meghallgatjuk az Európai Bizottságot. 17 óra 15 percre irányoztuk elő a hozzászólásokat, és mint láthatják, tartjuk az ütemtervet, mert most 17 óra 14 perc van. Pour euh, le plan concernant... Euh, Mégpedig a fenntartható fejlődésről van szó az EU-n kívül. Silvano Zan úr, aki a Költségvetési Főigazgatóság gondolkozik, helyettes, igazgatóhelyettes, Benjamin úr, aki szintén igazgató, és ezen kívül a DEFCO főigazgatóság igazgatója van jelen, valamint a többi főigazgatóság is támogatását adhatja. Paulo Martins, team leader az E4-es főigazgatóság képviselője. Az I4-es főigazgatóság képviselője. Kérem, akik jelen vannak, foglalnak helyet és azokhoz is szólok, akik a televízió segítségével követik a munkánkat. Az összes kamara önre összpontosít, Kramer úr. Köszönöm, elnök úr. Bevezettem ezt a napirendi pontot, de a kifejezetten költségvetési szempontokról beszélek, és most angolul folytatom. Szeptember közepén a bizottság javasolta a középtávú felülvizsgálat csomagtervét. PAPS uh, over uh, the period until 2020. És ez a 2020-ig tartozó időszakra vonatkozik. A bizottság célja, hogy kiigazításokkal érjen 4 milliárd, 1,4 milliárd Emelést kíván a négyes alcím vagy sor esetében végrehajtani, és 150 millió a garancia alap létrehozására lenne számva, a fenntartható és garancia alapra, és ismét 150 milliót irányoztak elő a garancia alap számára, a mandátum meghosszabbításáról van szó, az Európai Beruházási Bank kölcsönnyújtási mandátumát érinti ez. A javaslatok és az, amit most ez a szabizottság tárgyal, az európai beruházási alapra vonatkozik, és a kölcsönnyújtási mandátumának kibővítésére, valamint a külső garancia alapra. A kollégáim még jobban belemennek a részletekbe, és ismert, ismertetik részletesebben azt, hogy milyen instrumentumokról, eszközökről van szó. Én csak néhány sort szólnék a költségvetési kihatásról, ami a az első pillért illetés és a külső beruházási alapot, a fenntartató fejlődési alapot létrehoztuk, és a cél 3,3 milliárd mobilizálása különböző pénzügyi eszközök de vonatkozik ez, amelyeket előirányoztak. 44 milliárdos beruházást szeretnének mobilizálni, a garancia alap esetében pedig eh, a tagállamok is eh, hozzá, a tagállamok hozzájárulását szeretnénk kiegészíteni. Ami a 3,3 milliárd eurót illeti az Európai Fentartató Fejlődési Alap esetében, 2 millió milliárd jön az EDF-től, és a többi összeg, az összeg többi része pedig a DCA és a, ENI programból lesz kipotolva. A 2017-es költségvetésről van szó. 250 milliót akarunk a kontingencia más keretében tartalék alapnak szánni, és ezzel együtt 25 milliót akarunk még mozgósítani az adott eszköz esetében, és minden évben 25 milliót fogunk beprogramozni a garancia alap ellátása érdekében. Az egyes számú javaslatban, ami ezt az új költségvetési sort illeti, és ennek a költségvetési következményeit, 275 a kontingenciából, és 250 és 25 millió az enniből fog összetevődni, tehát összesen 275 millióról van szó. A kollégáim a részleteket ismertetik, de ami a, az iniciatívákat illeti, új alapokról van szó, és a rugalmasságról, és a még nem allokált más kívánjuk felhasználni új instrumentumok is vannak, mint az EFSD garancia. Az ön engedelmével, elnök úr, átadom a szót Benjamin Azene, aki az ECFIN főigazgatóságot képviseli, és a külső mandátum kibővítéséről fog beszélni. Köszönöm, köszönöm elnök úr ez a terv második eszköze? kérdezi az elnök úr. Mi ennek az ösztönző része? Két milliárd fejlesztésre, az EP-nek itt nincs kompetenciája, mert ez egy külön a bizottság által kezelt költségvetés. Ez kicsit frusztráló. Egy milliárd a DCA és az ni től származik. Igen, a kollégám prezentációjában szerepelnek a különböző finanszírozási források az új fenntartható fejlődési alapra vonatkozóan, és hogyha úgy gondolja, akkor megváltoztatjuk a sorrendet. Nem, ön az Európai Fenntartható Fejlődési Alapról beszélt, és itt van egy ösztönző összetevő, az mennyi? 3,3 milliárd ról van szó. Összességében 44 milliárdos beruházást lehet ezzel mobilizálni. Köszönöm, akkor most átadom a szót Ángel úrnak. Öné a szó. Az ECFÉN főigazgatóság. Köszönöm, önök úr. Szeretném előterjeszteni a külső mandátumra vonatkozó iniciatívát és a garancia alap revidiálását makrofinanciális szempontból. Angolul fog most beszélni, ami a 27 milliárd eurós garanciát, illeti EU garanciát, itt az állami kockázatot veszük figyelembe, ez azt jelenti, hogy mindent lefedünk, ami pedig a privát szektort illeti, nekik nyújtott kölcsönök esetében csak a politikai kockázatokat fedezzük, a többi természetű kockázatokat nem. Melyek a javaslat főelemei? új horizontális cél a migrációval kapcsolatosan, kettő, emeljük az EU garanciát az előre elhatározottnál magasabb összögre, regionális elosztást javasolunk, további változások is vannak, a rugalmasság és a jogosult országokra vonatkozóan. Az új migrációs célt illetően az EIB fontos kezdeményezést tett, ez az EIB az ellenállás iniciatívájáról van szó, nagyon fontos minőségi és mennyiségi változások lesznek. Mennyiségileg azt javasoljuk, hogy az eredeti kezdeti 2,3 milliárdot még 1,4 milliárddal kiegészítsük, és az EIB így a privát szektor segítheti a menekültek és a fogadó közösségek támogatása szempontjából. Tehát a már meglévő összegek mellett még újabb összeget szánunk erre, a másik pedig minőségi elemet is bevezetünk. A kölcsönnyújtás 2,3 milliárd a privát szektornak, és emellett az EU egy átfogó garanciát is nyújt, mindent lefedez, nem csak a politikai kockázatokat. Hogyha megnézik a számokat, 27 milliárd a plafonösszeg, az aktivizált plusz összeg 3 milliárd, magánszektor és a menekültek és az őket fogadó szektor, majd 2,3 milliárd plusz a privát szektornak, a reziliencia iniciatíva ki bővítésére, valamint az új ELM plafon összeg 32,3 milliárd. Itt meg kell különböztetni a plusz 3 milliárdot a plusz 3 milliárd hogy tevődik össze, 1,4 milliárd az ellenállási reziliencia iniciatív, egy része a földközi-tengeri országoknak szánt, a másik pedig az előcsatlakozási támogatás, az 500 milliárd, 900 milliárd a földközi-tengeri országoknak, majd pedig 1,2 milliárd a keleti szomszédsági politika számára, amit arányosan elosztunk. Azután 1,8 milliárd a mediterrán és földközi tengeri országok számára. Uh-huh. egy kicsit nagyobb hangsúlyt helyeztünk a keleti partnerségre és a földközi tengeri térségre. Újabb változtatások is vannak, ami az országok lefedettségét illeti elővettük a potenciálisan jogosult országok listáját. Egy részük gazdagabb ország, jobban állnak esetleg, mint néhány tagállam. Brunei, Izland, Izrael, Szingapur, Dél-Korea, Hongkong és Makau. Javasoljuk továbbá um, az alelnök főképviselő Mogherini asszony javaslatára, azt is, hogy Iránt a potenciálisan jogosult országok sorába vegyük. Az, hogy Irán jogosult legyen, ehhez egy delegált aktusra van szükség a bizottság részéről, és a, és a parlamentnek is egyet kell értenie. Ez egy szimbolikus gesztus, Mogherini alelnök asszony úgy gondolja, hogy szimbolikus lépéseket is kell tennünk Irán irányába, azért, hogy bizonyítsuk nekik azt, hogy az ő erőfeszítéseiket díjazzuk. Ami pedig a nagyobb rugalmasságot illeti, a meglévő 20%-os, a meglévő rugalmasságot 20% erejéig emeljük a pénzalapok mértékében a különböző földrajzi térségek eh, vonatkozásában, kivéve az ellenálló képesség eh, kezdeményezés esetében. Ami pedig a becsült költségeket illeti, eh, a garancia alapba 9%-át vettük a T2 kezdeményezésnek. Tehát 150 millió euróról van szó, és azt javasoljuk, hogy először, első lépésként a garancia alapnak legyen egy bevétele, mivel ez az EIB privát szektorhoz privát szektornak szánt kezdeményezésére vonatkozik. Biztosítani szeretnénk, hogy a költségvetés védve legyen, hiszen a kockázatvállalást is figyelembe kell venni. Most pedig a költségvetési költségek beszélését mutatom. Ez azt jelenti, hogy a folyamat végén kell nagyobb összegeket erre fordítani, plusz források 115 millió, és a plusz feltöltési igények 182 milliót tesznek ki 2020 után. A bevétel egy része a garancia alapba kerül, a másik pedig a küszöbösszeg is változik. Megtartjuk a 9%-os célt a garancia alapok esetén, hogyha ez nem áll fenn, akkor a tagállamoktól vagy a költségvetéstől kérünk még plusz pénzt, de ha új kockázatok vannak, és új jövedelemforrásra van szükség, akkor megnyitjuk a lehetőséget MFA-k előtt, azért, hogy a plusz kockázatot fedezni tudjuk. Ha mondjuk új tevékenység van egy új területen, ahol nehéz a helyzet, és ezért azt javasoljuk, hogy ne adjunk vissza pénzt a tagállamoknak, mindaddig, amíg a garancia alap nem tesz ki 10%-ot. Tehát úgy veszük, hogy 9% elegendő lesz, de hogyha plusz jövedelem 9 és 10% közé jutat bennünket, amíg nem jutunk el a 10%-ig, addig nem folyosodjunk vissza összeget azért, hogy jobban tudjuk a költségvetést védeni. A garancia alap nem csak az E elemet, hanem az MFA-t is érinti. A támogatás összegét felem ők például több támogatást kaphat Ukrajna, és a földrajzi területet is kibővítettük. A kockázatnak vannak korrelációi, figyelembe kell venni azt, hogy jobban szükséges védeni az EU költségvetést. Az utolsó változás, amit javaslunk, az inkább technikai jellegű, mégpedig az eszköz gazdálkodást a garancia alap felé mozdítjuk el. Most jelen pillanatban az EU mandátum alapján ugyanannyit kezelünk, a bizottság ugyanannyit kezel, mint az MFA. A bizottság több mint kétharmadát fogja kezelni következő években az eszköz gazdálkodás keretében az alapoknak. Röviden szólva, a bizottság ezt úgy végzi ezt a munkát, hogy nem kell fölvennie további alkalmazottakat. Az eszközkezelés költségét a garancia alapból fogjuk fedezni. Ez azt jelenti, hogy ha takarékoskodunk, akkor a mikrofinanciális támogatás és az elem számára több pénz marad. A bizottság úgy fog működni, mint az EIB. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 1 millió eurót meg lehet évente spórolni és hogyha ezt beszorozzuk az időszak hosszával, akkor 44 millió, sőt, 66 milliót tudunk megtakarítani. Ez nem kritika a jelenlegi helyzetet illetően, hanem a méret gazdálkodás, gazdaságosságot akarjuk szem előtt tartani. Köszönöm. Teljes mértékben világos, tett. Ugye itt egy 3 milliárdos plusz hitel másról van szó, és 10-11 százalékot kell az BB e költségvetéséből rendelkezésre bocsájtani ez a helyzet. Válasz, 3 milliárdot már előirányoztunk, mint lehetőséget a parlament és a tanács kezeti döntésében az elemről, és aztán itt van az új kérés, melyen nagyon gyorsan dolgozunk, és egy plusz finanszírozásra lesz szükség 2,4 milliárd összegben a 37 milliárdon túl, amely innovatív megoldásokat tesz lehetővé a magánszektor irányában. Ez egy elővigyázatossági összeg létrehozását teszi szükséges, és az 9%-ot tesz ki a hitelek összességéhez képest, tehát két év után jelennek majd meg a költségek az EBB tevékenységi jelentésében, és ez a 10% amit javaslunk, ez egyfajta mm, biztonsági pufferként szolgál az EBB új tevékenységei során, hogy ne kelljen hozzányúlni a forrásokhoz, akkor ez a menekültekre lesz szemve, hangzik az elnöki kérdés, akik hol lesznek ezek a menekültek? Hát egyrésztről a válasz a származási országokban, másrésztről pedig a cél országokban, mert vannak felépések, amelyek a, azon közösségek javára szolgálnak majd, ahol a menekültek lesznek és a származási zónájukban való megtartásukra irányulnak ezek a fellépések. Igen, ez lehet Jordánia is, hangzik a válasz. Nagyon sok a menekült Jordániában, Törökországban. Egy millió menekült van Törökországban, tehát az EBB fellépéseinek célja a menekültek környezetének javítása Jordániában, hogy legyen munkahelyük, szolgáltatásokat kapjanak, hogy segítsünk abban, hogy ezen menekültek ne hagyják el a helyüket, és ne induljanak el az EU felé. Elnök, ugye látjuk ezeket a mechanizmusokat, ezeket a milliárdos összegeket, de a globális elképzelés mi is itt tulajdonképpen? Mi a globális stratégia Ugye Afrika két milliárdot, két milliárd lakossal rendelkezik 2050-ig, és mit óhajtanak tenni mindezzel kapcsolatosan? Válasz. Van egy külső mandátum, amely már őszóta létezik. Az LBB-nek mindig is voltak külső fellépései, és ugye most beszélni fogunk az új alapról, ami létrejött az ÖFSD, 1,5 milliárd garancia lesz ott. Itt most 5,9 milliárdról beszélünk a plusz 37 milliárdhoz képest. Az EBB-nek nagy tapasztalatai vannak ezen tevékenységekben, az elem tevékenységekben. Ugye itt az érintett országok fejlesztéséről van szó. Az újdonság most itt az, hogy az EBB jobban tud megfelelni azon igényeknek, amelyek több politikai szinten felmerültek. Ugye itt olyan fellépéseket is engedélyeznek, amelyeket korábban nem tettünk. Mi, e, mi a legmagasabb szint kérdezi az elnök, állam és kormányfői szint. Március óta kidolgoztunk egy kezdeményezést az EBB részéről. Elnök, ugye itt egy politikai vízióról van szó, itt jobb lenne, ha az állam és kormányfő közölnék velük, hogy, velünk, hogy mi is van a fejükben, mire is gondolnak itt konkrétan. Elnök, Roberto Ridolfi vagyok a DEFCO részéről. Ez a következő napi rendi pont lesz, de most szeretnék megszólalni, hogy tájékoztassam önt a az elnök szeptember 14-i közleménye, amiben a külső beruházási tervet bemutatja. Tehát ez a vízió nincs ugyanis meg, fenntartható megoldás, hogyha nem döntünk úgy, hogy többet ruházunk be a fenntartható gazdasági fejlődésbe az afrikai országokban. Ez tehát itt különböző pontok kombinációja ugyanazon vízión belül, Ugye itt beruházásokat fejlesztünk munkahelyteremtés céljával. Én majd bemutatom mindezt, és köszönetet szeretnék mondani először is a meghívásért, hogy ezen bevezető megjegyzéseimet megtartatom, és itt át is térek az angol nyelvre. In June, the communication Júniusban volt egy közlemény az új partnerségi keret megközelítésről a migráció irányában, és kérték a bizottságot, hogy nagyra törő tervvel álljon elő, és ez szeptember 14-én ismertett velet Juncker elnök által a cél, hogy a ENSZ fenntartató fejlődési céljaihoz hozzájáruljunk, és foglalkozzunk a gazdasági migráció alapvető okaival. Konfliktusokat nem vizsgál mindez, de hogyha fenntartató fejlődés van, és fejlődés, akkor nagyon sok országban megszüntetjük a migrációkat. De a migráció a szegénységből ered nagy részt, és éppen ezért javasoljuk, hogy a pénz egy részét, egy pici hányadát, hogy őszinte legyek, ar, vagyis azt, ami a több éves kereteken belül rendelkezésre áll, olyan módon használjuk, amelyek a maximális beruházásokat ösztönzik, nem csak az Európai Beruházási Bank, az EU Bank részéről, hanem a Agence Française qui W, Cofides Spanyolország és Olasz Bank beruházásait, és a magánszektor részéről is több trilliós összegről van szó, és még nem sikerült a fejlődő országokban beruházásokat eszközölni, azért mert a kockázatok túl magasak. Ez, én 15 évet éltem Afrikában, EU nagykövet voltam, meg kell mondjam, hogy valóban van ilyen kockázat. A jogállamiság, a kormányzás, politikai kérdések, a korrupció, de hogyha most üzleti szempontból beszélünk, mint elhangzott, nagyon sok kockázat létezik, és az Európai Bizottság ezt az Európai Fentartató Fejlődési Alappal kíván kezelni. Három pillére van. Először is innovatív garancia 1,5 milliárd plusz összegben, majd még beszélek a földrajzi vonatkozásról a pénzelosztásában, de elnök úr, az ön előző kérdése az EDF pénzt a költségvetési pénzzel kiegészítjük. Ez azt jelenti, hogy a parlament számára átláthatóbbak lesznek ezek a műveletek, és jobban tudja ellenőrizni mindezt. Az EDF eh, keretében javasoljuk, hogy a műveleteket mobilizálják, és eh, itt lesznek költségvetési források, az ENI-ből származik pénz eh, e célból, és mindez a parlament ellenőrzése alatt fog történni. Hát összesítjük a költségvetési forrásokat, és ezzel a bizottság elszámoltathatóbb lesz politikailag a pénz felhasználását illeti. Ami pedig a beruházás pilléreit, ezek a regionális kiegészítő lehetőségek. Néhány évben már ezt végezzük, de most fel akarjuk gyorsítani koordinációval, más politikai eszközökkel. Ez a az e kívüli tevékenységre vonatkozik. Ön beszélt az FC-ről. Igen, hasonlóak vagyunk az FC-hez, de kevés itt a hasonlóság, mert mi egy másfajta környezetben működünk, partnerországunkban, ahol sok a hiányosság. Egy, kettő, a politikai céljainkat tiszteletbe kell tartani, ott vannak a rendeletek, INI, DCI, szintén részt vesznek ebben, tehát ENI és DCI és az EDF. Figyelembe kell venni a politikai célokat, amelyeket ezek a joganyagok tartalmaznak. Hát vannak politikai felelősségeink, céljaink, és megpróbáljuk ugyanazt a pénzügyi ösztönző elvet megtalálni, alkalmazni, mint amit az F C esetében alkalmaztunk. 4,1 milliárdról van szó, ez a az átfogó összeg. A másik a technikai támogatás. Sokszor halljuk, hogy a pénz ott van, de a projektek, a beruházások nincsenek készen, és nem bank képesek állapotukat, illetve vannak magán és állami fellépők, de talán az EU garanciájával tudjuk őket támogatni, de ott vannak a magánbefektetők, és ez még hozzájárul a jelenlegi gazdasági környezetben. Nem is nagyon tudják ők, hogy mit lépjenek. Tehát banképesség tesszük ezeket a projekteket, majd ott van a strukturális párbeszéd a magánszektorral, a kormányokkal, a jogállamiságról, a beruházási lehetőségekről néhány országban. És azt is elmondjuk, hogy a joganyag hogy rendelkezik mindenről. A három pillért összesítjük, együtt dolgozunk, ezekkel innovatív módon és garancia alapot nyújtunk a magánszektornak. Ami a külső beruházásokat illeti, szociális és egyéb infrastruktúrákról van szó, KKV támogatásról, és munkahely teremtésről figyelembe véve a jelenlegi demográfiai trendeket, 18 millió új munkahelyet kell 2035-ig létrehozni Afrikában fenntartható és decens, tisztességes munkahely teremtésre van szó. Kínát is próbáltuk javasolni. Ha megnézzük, hogy mit is tesz Kína sok afrikai országban, masszív beruházások vannak, befektetések, de nem figyelnek szociális, környezetvédelmi szempontokra és a fenntarthatóságra sem még hozzátennék egy szempontot, a kormányok az EU kiegészítési eszköz lehetőségére építenek, érték, 2008-as célok, értéket a pénz ellenében, de az EIB-ben nagyon jól képzett emberek vannak, de sokkal több szereplőre van szükség hogyha ezt a fejlesztést meg akarjuk valósítani. 2007 és 15 között 2,7 milliót szánt az EU a kiegészítő műveletekre. 23 milliárdot tesznek ki ezek a projektek, 278 projektről van szó, és a az Európai Számvevőszék ajánlásokat tett, követjük ezeket, több addicionalitást javasolnak azért, hogy az európai adófizető pénzét úgy használják fel, hogy az egyébként létre nem jövő beruházásokat stimulálják. Az elszámoltathatóság kulcs szó, mert mi a bizottság a parlament előtt évente be kell, hogy számoljunk mindenről, és van egy értékelési jelentés is, amit el kell készíteni a jogszabályok alapján. Az EIP, az Európai Fentarthatósági Alap, az Európai Unió külpolitikájának része és a partnerországokkal való párbeszéd része. Ez alapvető, mert különben nem lesz beruházás, hogy ha ezt a politikát és politikai párbeszédet nem hajtuk végre. A bizottság felelős mindezért, és ezért az egész spektrumot lefedjük. Az összes releváns pénzintézetet be kell vonni az EIP-be és az EFFA-ba, és az Afrikai Fejlesztési Bank kulcsfontosságú szereplő. A kiegészítő eszköz segítségével a bank szerepét erősítjük, az EIB, az EFFA stratégiai tanácsának vagy igazgatóságának tagja, és így a garanciát ellenőrzik, de az EIB nélkül nem is tudunk lépni, alapvető partnerek. A bizottság felelős az EIP és az EFFA végre kezelésért, működésért politikai felelőssége van, ellenőriznie kell a pénzt, a három pillért, különböző eszközök szolgálnak erre részben, ez már elindult, és az IS-szel a külső fellépéseket megvalósítjuk. Nincs itt vákum, egy sor más iniciatíva van, egyablakos rendszert akarunk az összes EU-n kívüli beruházás számára, azért, hogy egyszerűsítsük az egészet, és szolgáljuk az ügyfeleket. Majd pedig a bizottság elszámoltatható a pénzalapok felhasználását, illetően a parlament és a tanács felé, tehát felelős a bizottság, biztosítja, hogy az addicionalitás, a szegénység értékelés, tehát mindezekért felelős a bizottság. Elnök úr, rendelkezésre állok, ami a további esetleges válaszokat illeti. Köszönöm. Köszönjük szépen ezeket a pontos megjegyzéseket. Talán az EIB brüsszeli képviselőjét kérhetnénk most fel, hogy ő is reagáljon mindenre. Köszönöm szépen, elnök úr. Angolul fogok válaszolni, és ígérem, hogy rövid leszek. Először is szeretném elmondani, hogy szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak az elmúlt két hónap munkájában, vagy munkájáért, az FSD kapcsán, és három fontos üzenetet kell elmondanom, általános üzenetet. Először is egyértelmű, hogy jól meg kell osztani a munkát az intézmények között, hogy ne legyenek átfedések, ne végezzük el kétszer ugyanazt a munkát, hanem kiegészítsük egymás munkáját. Folyamatosan ezt mondja egyébként az Európai Tanács a különböző politikai szervek, és egész biztos vagyok benne, hogy meg is tudunk felelni ennek a célkitűzésnek. Ez nem is működhetne másként. Tudjuk, hogy az EIB remek munkát végzett a technikai szakértelem, illetve a különböző instrumentumok költségvetési hatékonysága kapcsán. 2015-ben 8,5 milliárd eurót nyújtottunk az Európai Unión kívülre, ennek 55%-a az elem alá került, 45, 34% a saját kockázatok alá, és 11% pedig az AKC kotonói megállapodás alapján került felhasználásra. A bürokráciát csökkenteni kell, a kormánystruktúrákat nem szabad megkettőzni, ezek rendkívül fontos célkitűzések, tehát ne legyenek átfedések a különböző eszközök között, például az AKC és beruházási stratégiákban, vagy az elemen belül, és itt a Nyugat-Balkán, illetve a déli szomszédsági országok ellenálló képesség építésére is gondolok. Reméljük tehát, hogy az eredményeket el tudjuk majd érni a már most működő eszközökkel. Az ERM kapcsán engedjenek meg még néhány megjegyzést. Először is köszönjük szépen a bizottságnak az eddigi munkát. Nagyon örülök annak, hogy az ellenálló képességi kezdeményezést be tudták vonni a munkába, miután azt júniusban elfogadta a tanács. Ugyanakkor azért el kell mondanom, hogy igen, nehéz politikai valósággal kell szembenéznünk. Ezt mindenképpen meg kellett említenem, mert még úgy is, hogy az elem megnövekedett összeget kapott, még így is azt látom, hogy az EIB-s támogatások nagyon nagy megszorításokon mentek keresztül, 70%-os csökkenés volt Dél-Európa irányába, és kb. 50% Latin-Amerika és Afrika irányába. És mivel Irán szóba került, illetve esetleg Myanmar, Kuba és Belarus, Benjamin említett, hogy ezek is esetleg potenciális országok lehetnek, de én is úgy látom, hogy egyszerűen nincsenek rendelkezésre álló források, hogy új országokat vegyünk fel, és cselekvéseket indítsunk el az imént említett új országokban. Ez tehát a jelenlegi helyzet. Tökéletesen megértem a költségvetési korlátokat. Itt 34 millióról van szó 2020-ig, illetve a következő MFF-en belül 165 milliárd, ez az a szükséges összeg, amely lehetővé teszi, hogy az EIB további 6,2 millió tudja rendelkezésre bocsátani Ázsia, Latin Amerika régióiba, illetve, hogy az imént említett két új országot is fel tudjuk venni. Tudom, hogy nem a külügyi szakbizottságban vagyunk, úgyhogy nem fogok itt belemenni a részletekbe, hogy a jelenlegi politikai helyzetben ezek az országok mennyire relevánsak, de ezeket az adatokat mindenképpen szerettem volna elmondani önöknek. A valóság talaján kell állnunk, tudom, hogy nagyon bonyolultak a tárgyalások, mindig nehezek a tárgyalások a költségvetés témájában, de a tanácsban különböző szinteken mindig újra és újra felmerül ez a kérdés, úgyhogy ezért akartam ezt itt a parlamentben is elmondani. Köszönöm. Meg is adom azon kollégáknak a szót, akik ezt óhatják, Danó úr, aztán de úr. Igen, elnök úr, nagyon fontos volt ezen kérdéseken dolgozni mert ez lehetővé teszi Európa számára, hogy szerepet játszon a világban, és erre egyre nagyobb szükség van. Ezért költségvetési szinten nagyon oda kell figyelnünk a négyes fejezetre, és mindarra, ami lehetővé teszi, hogy az EU érvényesítse súlyát a világban. Tehát a fenntartható fejlesztési alap, ami így jön létre, egy kiváló dolog. A jelenlegi kontextus szinte kötelez minket a cselekvésre, ugye Kína beavatkozásával Afrikában. Nem tudom, hogy ö, hova, hol marad még nekünk tér, nagyon is jelen van Kína Afrikában. Ez egy nagy különbség Kína és Európa között. Ö, tudja, hogy mi ez a nagy különbség, az, hogy a kínaiaknak van pénzük, Hát nagyon jelen vannak Afrikában, de más országok is. Az USA például, nem tudom, hogy már elmozdul majd a jelenlegi kontesztusban, de Afrikában jelen vannak ők, és az EU-nak pedig szintén jelen kellene lennie Afrikában, hogy a kontinens fejlesztését, fejlődését segítse, és az afrikai polgárok számára lehetővé tegye, hogy a helyszínen éljenek és dolgozzanak. Azt hiszem, ez nagyon fontos. Tehát az alap, jól értettem, ennek érdekében működik, és a menekültek érdekében is, akik már valahol máshol vannak az eredeti lakókat elhagyták. Ez egy érdekes projekt tehát, ugyanakkor egy gyengeség, mint az FC esetében, ugye ez ugyanaz a modell mentén jött létre, a garancia modell mentén, az FC, és itt az azt, azt jelenti, hogy nincs friss pénz, úgymond közpénz, itt inkább az ösztönző hatásra számítunk. Persze itt van az addicionalitás és számos kiegészítő alap, de hogyha az EU egy kis plusz erőfeszítést tenne, akkor azt hiszem, hogy az ösztönző hatást még multiplikálni lehetne, annál is inkább, mert eh, az európai FCS képest ugye itt plusz eh, kötelezettségek vannak Afrika vonatkozásában, ahogyan ezt az előttem szólók már bemutatták. Amit szeretnék most itt mondani, az az, hogy eh, a parlamentnek is részt kell vennie ezen eszköz kialakításában. A bizottság egy kicsit rákényszerítette erre az egészre a saját vezető szerepét. Ugye itt a négyes cikkben szerepel a rendeletben a vezető testület kialakítása, de a parlamentnek is bele kell ebbe szólnia, Ugye itt finanszírozásról, garanciáról van szó az európai költségvetésből, és ugye az EU költségvetés esetében a parlament legalábbis társjogalkotó. Ez gyengességenek tűnik számomra a dolognak, tehát szerintem ragaszkodnunk kellene ehhez a dologhoz. Aztán a bizottság ugye egy éves jelentést fog készíteni a parlamentnek, illetve a tanácsnak. Nem hiszem, hogy ez elégséges. A parlamentet sokkal jobban be kell vonni ezekbe a műveletekbe. Ez ugye szükséges és elengedhetetlen dolog, és Európa számára lehetővé teszi, hogy teljes mértékben érvényesítse súlyát a világban, ugyanakkor hozzájáruljon az afrikai kontinens fejlesztéséhez is. Nos, amit el akartam mondani, az egyrésztről az elégedettség egyrésztről, de másrésztről pedig kérdések a garancia rendszer kapcsán, és annak kapcsán, hogy a parlament nem ellenőrzi ezt az ügyet. Köszönöm, Dan úr. Deprő úr következik, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Először is be kell vallanom, hogy nem vagyok szakértő a külkapcsolatok tárgyában, sem pedig a pénzügyi eszközök tárgyában. És egy kicsit elkeveredtem az elleni, az SSD, az ÜLM és az egyéb rövidítések között, amik a különböző előadásokban itt felszínre kerültek. Egyszerű kérdéseim lennének. Ez az új eszköz, amiről itt hallhattunk, erre még várunk ugye ez a migráció ellenőrzéséhez kötődött ez az eszköz, erre az egyikük emlékeztetett is, hogy Afrikában minden évben 20, 80 millió ö, munkahelyet kell ö, létrehozni, ugye itt 80 millió potenciális migránsról van szó ebben az összefüggésben. A kérdésem tehát a következő. Ami ezt a célkitűzést illeti, azaz a potenciális migránsok elindulásának ellenőrzése, úgymond, mi is ez az, milyen pluszt hozhat ez a jelenlegi helyzethez képest, ez az új eszköz a mostani helyzethez képest egy referencia időszakban, ami lehet az MFF, vagy lehet az éves alap. Tehát mit hoz ez az új eszköz? Merre tart ez az egész? Hol fogja kifejteni a tevékenységét? Hiszen lesz valamiféle tevékenységi szintér, amit esetleg már meghatároztak, és harmadsorban pedig mennyibe fog ez kerülni hogyha 7 éves, több éves pénzügyi keret vonatkozásában tekintjük ezt, és örülnék, hogyha néhány választ kapnék a kérdéseimre. Elnök, köszönöm. Jó magam is szeretnék feltenni néhány kérdést. Először is az Európai Fenntartható Fejlesztési Alap kapcsán. Ugye itt a 12-es ösztönző hatás vagy multiplikátor hatás az FC esetében 15 volt, most itt Afrikában, Afrikáról beszélünk, ahol azért elég relatív a biztonsága a beruházók szemmel, hát ez a 12-es arányszám észszerűnek tűnik ebben a kontextusban az önök számára. Rendben van a garancia, ugye a 9%-ról esett itt szó, de aztán, hogyha nem térülnek meg a dolgok, vagy probléma lép fel, akkor nem 9%-ra, hanem az egész összegre szükség lesz. Tehát önök szerint ez a 12-es arányszám, ez jól van-e belőve, úgymond? Ez az első fenntartásom. Azért is teszem fel ezt a kérdést, mert Gerdi Zebel asszony, aki itt szeretett volna lenni, de hát te maradni az ülés ez a részétől, neki voltak kérdései Ugye itt mi a különbség a projekt kedvezményezett, az IFSD garanti és a From the Africa Investment Facility. És az afrikai beruházási eszköz és az EIB külső kölcsönnyújtási mandátuma között, hogyha ezt a kilépéskor majd összesítik, akkor ez hogy alakul? Jó lenne egy globális képet kapni, hogy földrajzilag ez hogy lesz megosztva, milyen célokat szolgál, és Frezár úr, ez összeegyeztethető a jelenlegi több éves pénzügyi kerettel, és mindez majd szükségesé teszi a több éves pénzügyi keret revideálását, felülvizsgálását. Mert bizonyos összegeket elveszünk innen, meg onnan átteszünk egy másik helyre, átsorolunk, de ezeket nem tudjuk kontrollálni, mert aztán imádkozunk, hogy az államok kiegészítsék, és ezt fel lehet mérni. És egy, és egy eszköz mennyire hiteles, hiszen vannak világos politikai célok földrajzi egységenként nem evidens, hogy mennyire látható ebben Európa, mert általában az ENSZ-en, meg külső szervezeteken keresztül lépünk, és sokszor azt a benyomást keltjük, hogy Európa az egy civil szervezet. Most itt bezárom a záróját, a lényeg az, hogy mindenki hozzá szeretne szólni ehhez, ez mindenkit izgat ez a téma. Köszönöm. Ami az utolsó kérdéseket illeti, hogy ez összeegyeztethető-e a jelenlegi pénzügyi kerettel vagy sem. Nos igen, igenis összeegyeztethető, és ezt látjuk azon javaslatokból is, amelyekkel a bizottság itt élt a félidős felülvizsgálat kapcsán. Elnök, várjon. Persze szükség van itt egy félidős felülvizsgálatra. Igen, ez benne van, a félidős felülvizsgálati csomagban hangzik a válasz, és ez a 150 millió, 250 Euh, millió plusz pénz a uh, fenntartató fejlődési alap kapcsán. Ez a 2017-es költségvetés módosításban szerepel az egyes költségvetési módosításban. Tehát kell, hogy legyen egy megállapodás uh, költségvetési szinten. Az elkülönítés céljára, amit előirányoztak, és a ö, költségvetés módosítás kapcsán is, ugye 25 millió 200 25 millióról van szó a parlament és a tanács hozzájárulásával a 2017-es költségvetésben. És szeretnék emlékeztetni arra is, hogy ez a csomag, ugye ez egy ebben az is szerepel, hogy ez a 150, 750 millió, amit a partnerség keretében fognak majd használni harmadik országokkal, és itt plusz erőfeszítések tettek a partnerországokkal, hogy megpróbáljanak intézkedéseket kialakítani, akár gazdasági szinten, akár a migráns áramlás kezelését illetően a partnerországokkal, és itt a 750 milliót irányozták elő erre a célra, és ezt javasolta a bizottság a 2017-es költségvetésben. Tehát itt vannak költségvetési kihatások is, amelyek összeegyezthetők a jelenlegi kerettel és a 2017-essel a jelenlegi szabályokon belül. Itt tehát nincsenek különlegesebb ellentmondások. És itt párhuzamos tárgyalások zajlanak majd a 2017-es költségvetés kapcsán, illetve a pénzügyi keret felülvizsgálatával kapcsolatosan, és ez megoldáshoz vezethet, hogy az intézkedést végre lehessen hajtani, és át is adom a szót a Ridolfi úrnak, aki válaszolni fog az önök kérdéseire. Köszönöm. I will, uh, uh, start. Köszönöm az érdekes kérdéseket. Az elsővel kezdem. Kötelező számunkra, hogy lépjünk. Mennyi lenne, hogyha ez 7 évig tartana, és nem három-négy évig erre is válaszolok. Ez az első nagy példája az új fejlesztési pénzalapok végrehajtásának. hogy júliusában Addis Abebában fogadtuk ezt el mobilizálni kell a helyi erőforrásokat, segíteni az adóztatásban ezeket az országokat. Ne támogatásként használjuk a pénzt, hanem a támogatásokkal egy erőművet hozzunk létre. Az ajándék az nem opció, hanem ez a kockázati tőkeberuházás jellegű lépés legyen. Következő hét évben több pénzt kell erre fordítani, és éppen ezért nagy léptékű átsorolásokra van szükség. És amit a gyengességét illeti ennek a fedetefélési alapnak, tudjuk, hogy Kínának van pénze, de ennek a pénznek ára van. Ugandába voltam nagykövet, és azt mondta az elnök, hogy mi az európaiakkal akarunk üzletelni, nem a kínaiakkal, de önöknek eh, nincsenek ajánlatai. Tehát ez az EFSD alap pozitív reagálást tesz lehetővé, és még elveket is csatolhatunk, kapcsolhatunk ezek mellé amikor azt mondom, hogy az EDF pénz kiegészítése a költségvetésből, akkor ez azt jelenti, hogy több szerepet kap a parlament. És a de, parlamenti DEVE bizottság feladata ez, vagyis az, hogy megadja a stratégiai irányvonala számunkra a programozáshoz, és lesz egy középtávú felülvizsgálat, de nem pénzügyi szempontból, monetáris szempontból, hanem politikai, szakpolitikai szempontból. Mi lesz a hatás a jövőre például munkahelyteremtés terén? A fenntartható fejlődési alap rövid távra nem tud választ adni, hanem csak hosszú távra meg teremtjük a beruházás alapjait, két-három év, és aztán még kell két-három év, hogy példák is szülessenek. Először a kiegészítési művelet történik, majd a hatás három, négy, öt, hat év múlva következik be. Hány munkahelyet hozunk létre jövőre az alapon keresztül? Hát nulla munkahelyet. De a beruházók bízni fognak abban, hogy ezek a lépések hasznosak lesznek, és még több beruházást tudunk ezzel előmozdítani a kockázatkezelés segítségével. Hova megy ez a pénz? Ha 60% a pénz az EDF-től érkezik, ezt Afrikába kell ezt a pénzt beruházni, másút nem lehet, mert az EDF ezt kikötti. Az ENI-ből származó pénzt a déli és a keleti országokba kell a pénzt beruházni. Hát a rendeletek ezt írják elő. Ami a kockázatot illeti, elnök úr, Ön kérdezte, hogy miért 11 és miért nem 15. 18, nem 80, hanem 18 millió munkahelyet kell létrehozni évente. De ez már nagyon sok. Ami az ösztönzőket illeti, 11-et javaslunk, mert Afrikába kockázatosabb beruházni, vagy befektetni, inkább beruházni, és a garanciát is fedezzük 50 százalék pénzben, az EFSI 30-35%-a helyett mi 50 százalékot javasolunk garanciaként, mert magasabbak a kockázatok, és az ösztönző hatás kisebb a környezet miatt az aggodalmait szerettem volna eloszlatni. Ami pedig az egyablakos rendszert illeti, három pillérrel operálunk, nem csak egyel, mert a célunk az, hogy áramvonalasítsuk a különböző lépéseket, amelyeket az előttem szólók említettek, ugyanolyan típusú megközelítéseken keresztül az nincs itt verseny. Az átláthatóság alapkérdés, a terv segít abban is, hogy mobilizáljuk az európai magánszektort. Ez egy win-win helyzet, mindenki nyertes lesz. Az európai magánszektort segítjük abban, hogy Afrikában és a lefedett területeken beruházzanak ezért eh, tekintünk a jövő felé, mert fenntarthatóságot kívánunk biztosítani az EU intézmények által nyújtott eszközök, seg- tervek segítségével. Elnök, köszönöm uram ezt a kommunikációt, ezt a közleményt és az ambíciót, de mondják el az állam és kormányfőknek, de mi is ezt meg fogjuk tenni, hogy nem szabad alul becsülni az, hogy Afrika demográfiai kihívásai mit képviselnek. És lehet, hogy ezek az összegek nagy benyomást tesznek ránk, de a 11-es ösztönzővel természetesen egy elektromos áramot előállító üzemet nem lehet szubvencióval működtetni. Vegyük Argentinát, amikor pénzügyi nehézségek voltak az országban, akkor úgy indult a helyzet, hogy a, nem fizették ki az emberek az áramot, meg a vizet. Nem szabad alul becsülni a pénzügyi eszközöket, amikre szükségünk lesz ahhoz, hogy a kihívásoknak eleget tegyünk. Köszönöm, mert történik az első lépés jó irányba, de erről még beszélni kell, Frézer úr, köszönjük, hogy az érveket is ismertette velünk, hogy akarják a tanácsot meggyőzni az egyes számú költségvetés módosítás szükségéről, de eljön majd a középtávú felülvizsgálat ideje is. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy ezzel be is fejezhetjük ezt a témát, de körbenézek, úgy látom, hogy egyetértenek itt a kollégák Geller úr is. Köszönöm, uraim! Egyéb kérdések nincsenek, berekeztem az ülést, holnap reggel 9 órakor kezdjük, mégpedig a szavazással.